Bene, buongiorno a tutti. Jó napot kívánok mindenkinek! Azt gondolom, hogy ezzel el is kezdhetjük a bizottságunk hivatalos munkáját. Az első napi rend következik, amely a napi rend elfogadása. Tehát ha csak nincs valakinek valami fajta kérése, vagy nem akar szót kérni, akkor az napirendet elfogadjuk. Kettes napirendi pont. Elnöki közlemények, ebből egy van. A mai napi rendet érinti a változás. A négyes napirendi pont, Nibler asszony eh, napirendi pontja az űripari politikáról. Ezt felcseréljük a kilences napirendi ponttal, amely Ford asszony jelentés véleménytervezete. Che riguarda gli emendamenti del rapporto. Ma még egy dolog, amiről szerettem volna tájékoztatni önöket a Vidal Quadras jelentéssel kapcsolatban. Az ENVI szakbizottság nem fogadta el az ITRE módosítóját a Vidal Quadras jelentéssel kapcsolatban. A koordinátorokkal írásban konzultáltak, mert erre nyílt csak mód, és abban állapodtunk meg, hogy a módosításokat az 50-es cikk, eh, a házszabály 50-es cikke alapján a plenáris elé visszük. A koordinátorok többsége támogatja ezt a javaslatot, és ennek fényében a plenárisra fogjuk vinni azokat a módosításokat, amelyeket nem szavaztak meg az NB-ben. Tesszük ezt majd az ITRE szakbizottság nevében. Ezeket a közleményeket szerettem volna önökkel megosztani. Thank you, Chair. Um, I just wanted to raise to the... Doktor asszony, én csak a bizottság véleményét arra szerettem volna, uh, arról szerettem volna tájékoztatni önöket, hogy nem értünk egyet ezzel az envire vonatkozó uh, javaslattal, illetve a módosítók uh, benyújtásának módjával. Köszönjük! Anders Dotter asszonynak, és feljegyezzük azt, amit mondott. Vidal Quadras úr következik, köszönöm. Ezzel a témával kapcsolatban, amiről ön az imént beszélt, hadd mondjam el, hogy az elmúlt héten Löpás asszonyjal egy sor találkozót tartottam, és mindketten komoly erőfeszítéseket tettünk annak érdekében, hogy közelebb hozzuk egymáshoz a két eh, bizottság álláspontját, valamifajta kiegyensúlyozott álláspontot eh, alakítsunk ki, amelyet mind a két szakbizottság eh, elfogadhat. Sajnálatos módon a különbségek nagyon lényeges problémákat érintenek, nagyon lényeges pontokat érintenek, és éppen ezért Löpázs és jó magam erőfeszítései kudarcba fulladtak. 45 módosítót nagyon nagy többséggel elfogadtak ebben a bizottságban. Ezek közül csak kettőt fogadott el a Környezetvédelmi Bizottság, tehát a 45-ből kettőt. Ezért is mondom azt, hogy nekünk a plenárisra kell vinnünk ezeket a módosítókat. Ugyanakkor azt is el kell mondani, hogy mind a két fél az utolsó pillanati komoly erőfeszítéseket tett, de sajnálatos módon nem sikerült eredményt elérnünk. Köszönöm, elnök asszony. Bene, grazie al collega Vidal Quadras. Passiamo ora. Köszönjük Vidal Quadras úrnak. És akkor következik a kilences napi rendi pont, mert ugye itt egy csele történt, meg is adom a szót Ford asszonynak, tessék. Um, thank you very much and welcome back. Köszönöm elnök asszony. Köszöntök mindenkit a nyári szünet után. Köszönöm, hogy lehetőséget biztosítottak arra, hogy a napi rendi pontokat megcseréljük, és akkor ugye tudok eh, majd eh, menni az árnyék előadói ülésre. Eh, ez a vélemény tervezet a nyári szünet előtt készült itt a szakbizottságban. Köszönetet szeretnék mondani az előadónak, az önbí szakbizottságban, Chris Davis kollégának, aki itt van közöttünk, aki jó néhány szemináriumot szervezett, illetve um, megadta a lehetőséget mindenünk szemére, hogy meghallgassuk az ágazat képviselőinek a szakvéleményét. Természetesen az ENVI szakbizottsággal szorosan együttműködve készítjük ezt. Mi természetesen energetikai, energiaügyi szempontból vizsgáljuk a kérdést. Én három kérdést jártam alaposan körül. Olyan kérdéseket, amelyekről jó néhány szakértőtől hallottam. Először is, ha komolyan gondoljuk azt, hogy eh, megbízható energiaforrás sokat kívánunk teremteni, illetve a széndiokszid kibocsátást csökkenteni kívánjuk egyszerre, akkor ez az egyetlen nagy e, ipari szinten megvalósítható technológia, ami a fosszilis üzemanyagok elégítéséből származó széndiokszidot meg tudja valahogy kötni. Az energia termelésben vannak alternatívák, de jó néhány ipari folyamatban nincsenek eh, eh, fosszilis üzemanyagokat kiváltó a eh, alternatívák CCS-re tehát szükség van, hiszen a széndiokszid megkötés és geológiai tárolás nélkül globális szinten az éghajlatváltozás ellen felépni esélyünk sincsen. Európa pedig lemaradásban van, a világ többi részével szemben. Hallottuk a kanadai kísérleteket, Kína is nekilátott ezeknek a technológiáknak a megvalósításához. Úgy tűnik tehát, hogy lemaradásba kerültünk. E, itt az ideje, hogy a demonstrációs projektek helyett igazi működőképes CCS e, projekteket hagyjunk végre hiszen ipari versenyképességünk forog kockán a világ többi részével szemben. Harmadik fontos eh, megjegyzésem, amit egyébként jó néhányan elmondtak eh, a hónapok alatt nekem, az az, hogy a CCS és egyéb alacsony széndiokszid kibocsátású eh, technológiák beruházási szintje annak köszönhető hogy a megújuló energiaforrásokra vonatkozó EU-s határértéket, vagy cél, kitűzött cél, magához vonza a, a technológiát, a, a beruházásokat, a pénzt, és így a CCS és hasonló alternatív technológiák bizony nem túl vonzóak a befektetők beruházók számára. Ezen érdemes elgondolkodni, amikor hosszú távú célokat tűzünk ki magunk elé így segíthetünk a CCS projektek beindulásában és egyéb eh, nem megújuló, de alacsony széndiokszid kibocsátású technológiák bevezetésében. Fontos, hogy a cégkitűzések új meghatározása során ezt is figyelembe vegyük. Köszönöm, ennyit szerettem volna bevezetőképpen elmondani. Bene, eh, Köszönöm. Most pedig megadom a szót Chris Davisnek, aki az MV szakbizottságban előadója a témának. Köszönöm, elnök asszony, ahogy említette ön is, az MV szakbizottságban, és hát szégyellem eh, magam, hogy a 45 eh, módosító, itre módosítóból csak kettőt fogadott el az eh, Envi, de hát elég kényelmetlenül érzem magam, mint egy bornemi szak, vagy antialkoholista a kocsmában, ezt is mondhatnám de remélem, hogy az MV és az ITRE szakbizottság együtt tud működni ez ügyben. Öt évvel ezelőtt a CCS terén igen nagyok voltak a várakozások. A tanács azt mondta, hogy legalább 12 nagy projektet szeretne 2015-re működőképesnek látni, ami parlamentünk pedig egy olyan finanszírozási mechanizmus vezetett be, amely lehetővé teszi, hogy a tagállamok ezt valóra váltsák. A széndiokszid kvóták segítségével. Itt van 2013 lassan véget ér, és igazából semmit se tudunk felmutatni. 13 projekt kaphatott volna finanszírozást első szakaszban, senki nem kapott pénzt, vagy mert nem teljesítették a szabályokat, vagy mert visszavonták a jelentkezésüket. Ennek több oka is van. Elsősorban az, hogy amikor adófizetők pénzét eh, támogatások formájában eh, megülő energiaforrásokra fordítjuk, ez működik, a CCS pedig csak a széndiokszid kvóta áraktól függ, tudjuk, hogy milyen alacsonyak most ezek, a, ezek a, az árfolyamok. A CCS pedig nagyon fontos, hiszen a széndiokszid megkötése és geológiai tárolása az egyetlen módszer arra, hogy az acéliparban és a cementiparban valahogy megkössük, a széndiokszidot, csökkentsük a széndiokszid kibocsátást, hogy ne erősítse ez a globális felmelegedést. A foszilis üzemanyagokat, tüzelőanyagokat világszerte fogyasztják, égetik, akármit is teszünk Európában, és a tanulmányok is azt mutatják, hogy a CCS egyre olcsóbb lesz, olcsóbb lesz, mint a napenergia vagy a szélenergia. Az északi tengerben, tenger alatt Gyakorlatilag Európa egész széndiokszid kibocsátását eltárolhatnánk hosszú évekig. Pár évvel ezelőtt hittünk ebben, vezető szerepet játszottunk, és azóta valahogy lemaradtunk Kína, Amerika, Kanada, Ausztrália mögött. Mit kell tehát tennünk, hogy versenyben maradjunk? Először is fel kell ismernünk azt, hogy a tagállamok a főszereplőjének a játszmának. Ha a tagállamok a portfólió részeként képzelik el ezt, a széndiokszid kibocsátás csökkentésében, ám legyen. De a tagállamoknak kell magukhoz ragadni ezt a fajta kezdeményezést. Ha a tagállam nem akarja a CCS-t bevezetni, rendben. Akkor, ha a kormányzat nem támogatja, akkor sen nem lesznek beruházók, befektetők. Így tehát láthatjuk, hogy a tagállamok kezében igazából az irányítás, az ő kezükben a döntés. Ha Európa szerte körbenézünk, akkor felmerül bennem a kérdés, hogy a tagállamok egyáltalán elgondolkodtak-e a CCS technológia bevezetésén. Ezért szerintem azt kell követelni a tagállamoktól, hogy valami úzi tervet tegyenek le az asztalra, hogy 2050-es eh, széndiokszid kibocsátásra vonatkozó céljaikat hogyan kívánják teljesíteni. Szerintem CCS nélkül ez nehéz lesz, de hát majd meglátjuk. Mit tettünk mi itt az Európai Unió intézményében először is? Egy-két projektet most már ide beindítani, egy-két kísérleti projektet legalább. De hát ez önmagában édeskevés, igazi, működő projekteket kell beindítani. A parlamentnek, a tanácsnak ehhez célokat kell lefektetni. Legalább nyilatkozatokat, mondjuk reális nyilatkozatokat, mondjuk másfél gigavatnyi erőmű kerüljön felszer, Perőben kerül felszerelésre ilyen CCS technológia. Például. És persze az is sokat segítene, hogy azt Vicky Ford is mondja a jelentésében, illetve véleményében, hogyha ezek a jó projektek eh, valahogy beépülhetnének a megújuló eh, energiaforrásokra vonatkozó eh, célkitűzésekbe. Tudom, hogy a CCS nem megújuló jellegű, de mégis valahogy ezt csak-csak meg lehetne oldani a, akik komolyan gondolják az éghatváltozás elleni harcot, gondolom a zöldek is üdvözölnék ezt. Végezetül elnök asszony, a finanszírozással kapcsolatban még két dolgot mondanék el. Először is, ahhoz, hogy beinduljanak ezek a projektek, a Horizon 2020 önmagában nem lesz elég. Új ipari innovációs alapra van szükség, olyanra, ami az energiaintenzív ágazatokban a megújuló energiaforrásokat, de az ilyen alternatív technológiákat is támogatná. A parlamentben gyakorlatilag minden párt meg, frakció megszavazta ezt, de valahogy a backloading híres vagy hírhet ügye miatt megakadt ez a dosszié. És végezetül elnök asszony még annyit elmondanék, hogy hosszú távon a CCS bizonyítványok nélkül nem fog menni, körülbelül 2020 körülre lenne ez érdemes, hiszen a cement és acélipar nagyon sok pénzt keres azzal, hogy széndiokszid kibocsátó ágazatot működtet, így állítanak elő profitábilisan termékeket. Szerintem a, a, a széndiokszid kibocsátás csökkentésének árát részben nekik kell viselniük. A parlament a CCS mindig is támogatta, a tanács mm, semmit nem tesz ez ügyben. A parlamentet, az önök szakbizottságát kérem, hogy az ENVI szakbizottsággal karöltve találjuk meg a módját annak, hogy újra napi rendre kerüljön ez a kérdés, és hogy új ötletekkel, új lendületet adjunk ennek az ügynek. Köszönöm. Köszönöm szépen. Egy kicsit be kellene tartanunk az időbeli korlátokat. mostantól kezdve három percet kapnak a kollégák. Köszönöm szépen, elnök asszony. Európának nagyon ambiciózus céljai vannak a széndiokszid kibocsátás csökkentésére vonatkozólag. Ezt globálisan is szemlélnünk kell, főként a klímaváltozás tekintetében. És figyelembe kell venni azt, hogy az energiafelhasználása felüldországban is növekedik, és ez azt jelenti, hogy több foszilis e- energiahorozat fognak felhasználni világszinten, sokkal több energiát fognak felhasználni, és Európának mindent meg kell tenni ennek érdekében, hogy ez ne legyen ellentétes a széndiokszid kibocsátás csökkentésének céljával. A CCS nagyon fontos megoldást jelenthet, több éve beszélünk már erről a témáról, és vannak nagyobb kísérleti projektek is ezzel kapcsolatban. Viszont néhány ország ezt már nem tudja finanszírozni, vagy nem tudnak ezekre garanciát adni. Ami a jelenlegi projekteket illeti, a demonstráció az az, hogyha hogyha a, a talajba pumpáljuk valahogy vissza a széndiokszidot. Ríci, chtěl bych pogy... Brezsina kollega következik. Köszönöm szépen a jelentéskészítőnek a kitűnő jelentést. Kitűnően kiemelte a legjobb aspatusait ennek a technológiának, és azt is kiemelte, hogy Európában még ezt nem igazán aknázták ki. Alkalmam nyílt arra, hogy meglátogassam a kínai létesítményt, és azt láthattam, hogy minden fontos technikai eleme ennek a létesítménynek. Valóban ez a 200 megavattos létesítménynek minden eleme Európából származott. Nem hiszem, hogy a szénmegkötési technológiához olyan sok energiára lenne szükség, mint ahogy ezt Pródi úr elmondta a kínai kutatók, akikkel beszéltem, más számadatokat neveztek meg. Szerintem ez egy fontos technológia, és minden erőnkkel támogatnunk kellene ezt, mert a jelenlegi klímakörülmények között más lehetőség már nem fennáll. Köszönöm szépen. Bobinska kollega következik. Köszönöm szépen elnök asszony. Szeretnék én is köszönetet mondani Ford asszonynak a jelentés elkészítéséért, és örülök annak, hogy a vita során nem igazán vitatkoztunk egymással, hanem inkább mindannyian támogattuk a technológiai innovációk. Mindezek ellenére sok előlépés még nem történt. Sokat beszéltünk a pénzről, a költségekről, a kormányok is sokat beszéltek arról, hogy mennyire drága mindez. És meg kell értenünk azt, hogy nagyon nagy oka annak, hogy a, ezt a technológiát mi nem aknáztuk ki, az az, hogy viszonylag nagy mértékű az ellenállás a közülemény részéről. Hallhattunk egész Európából kritikus hangokat, akik azt kérdezték, hogy mi történik majd ezzel a föld alatti ketyegő bombával. Ez egy nagyon fontos téma, erre időt kell áldoznunk, mi fog történni például a sűrűn lakott Európában mindezzel. A B preambulum bekezdésben a szerző azt mondja, hogy a CCS-sel elektromos áramot is lehet előállítani, nem csak hogy ezt, hanem más lehetőségek is nyíhatnak itt. A CCS olyan technológia, amelyet sikeresen lehetne felhasználni különböző célokra, hogyha a legfontosabb akadályt sikerülne leküzdenünk, ez pedig a közülemény ellenállása. Ja, recht herzlichen Dank, Frau Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Úgy gondolom, hogy pontosan az energiatermelés során a teljes teremtési láncolatot kell figyelembe vennünk, tehát azt, hogy honnan nyerik ki mindezt, mi történik az fennmaradó anyagokkal, és hogyan lehet ezt a legjobban feldolgozni. A maga a széndiokszid és egy kémiai maradvány anyag, amelyet különböző módon fel lehetne használni. Tehát maga a tárolás, az nem lehet az egyetlen megoldás, amelyel a széndiokszid vitát megoldjuk, hanem itt arról is szó van, hogy például van egy magyar Nobel-díjas, aki megállapította azt, hogy, a, hogy itt a széndiokszidból kinyert anyagokkal sokkal jobban lehetne bizonyos létesítményeket energiával ellátni, tehát maga a tárolás az nem csak egy megoldás lehet, hanem másképp is fel lehetne ezt használni, és ennek a kutatását kellene inkább előtérbe helyezni. Grazie. Vidal Quadras. Köszönjük Vidal Quadras úr. Köszönöm elnök asszony, hogy ismét szót kaphattam. Az Európai Bizottság biztonságosabb energiarendszer működtetését tűzte ki célul. Ennek az az egy kis baja van, hogy az egyébként dicséretes célok eléréséhez olyan intézkedéseket, technológiákat helyezett az Európai Bizottság előtérbe, amelyek nem biztos, hogy jó kombinációt adnak ki. Nem lehet mindent egy lóra feltenni, ahogy azt szokták volt mondani. Chris Davis is említette, hogy túlságosan nagy hangsúlyt fektetünk a megújuló energiaforrásokra. Az én hazámban például ez óriási problémákat okoz, okozott, az áremelkedések miatt se, szeri, se száma a bírósági eh, pereknek. Figyelembe kell vennünk azt, hogy a fosszilis üzemanyagok felhasználásának csökkentése időbe és pénzbe telik jelenleg 80% az arányuk. A CCS technológia, tehát a széndiokszid megkötés és geológiai tárolás olyan megoldás jelentett, amit alaposan tanulmányoznunk kell. Például, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy valóban csökkenti hatékonyan és jelentősen a széndiokszid kibocsátást, anélkül, hogy egyes energiaforrásokat eh, eh, ezzel előnybe vagy hátrányba eh, jutatna. Ford asszony említette, projektos, praktikus, de... És egyetértek vele, hogy komoly kutatásokra van szükség, és azt kell megvizsgálnunk, hogy hosszú távú energia ügyi terveinkbe, politikánkba hogyan illeszthető a CCS technológia felhasználása, de ez más környezetvédelmi politikák szempontjából problémákat is okozhat. Jelenleg kaotikus a helyzet, ezért a Wikiford jelentése, illetve véleménye, nagyon remélem, hogy segít majd azon, hogy előrelépjünk ezen a téren. Presidenta, solo un breve Köszönöm, elnök asszony. Csak roppant röviden annyit szeretnék elmondani, hogy én is hogy a CCS-be a CCS és a környezet barát energiaforrások közötti egyensúlyt kell megtalálni, nem szabad, hogy az egyik a másik kárára előtérbe kerüljön. hogy a túlzott, a foszilos energiaforrásoktól való túlzott függésben lévő ágazatokban segíthet a CCS. Kollégák említették, hogy már jelentős munkát végzette az ipar ezügyben. Meg, meg lehet a helye a CCS-nek bizonyos ágazatokban. Most már csak arra van szükség, hogy az abban ipari méretekben is megvalósításra kerüljön. Itt az ide annak, hogy a technológia kifejlesztésének végső fázisát is megvalósítsuk, bár általában ugye ez a legnehezebb fázis, és megfelelő forrásokat kell ehhez elkülöníteni. Éppen ezért az Európai Bizottság kezdeményezése helyes, miszerint konzultációt kezdett ez ügyben, de természetesen jó néhány módosító indítványt fogunk benyújtani annak érdekében, hogy a CCS támogatási mechanizmusok valóban megfelelően alakuljanak. Ez csak egy első lépés egy hosszú úton, hiszen új módszerekre van szükség, annak érdekében, hogy azok a cégek, akik felelős környezetvédelmi társadalmi szempontból felelős technológiákat akarnak elkemezni, nekik megadjuk erre a lehetőséget. Éppen ezért Eh, Viki Fordal, illetve az előttem szólókkal többé-kevésbé egyetértek ez ügyben. Remélem, hogy eh, tovább folyik majd a munka ezen a témán. Köszönöm. Mi? Pardon, Madame la Présidente. Si nous voulons réduire... Köszönöm, eh, elnök asszony, hogyha a széndiokszid hatását csökkenteni akarjuk, akkor ahhoz a legegyszerűbb út azon keresztül vezet, hogy kevesebbet termelünk, ehhez nagyobb akaratra, határozottságra van szükség, technológiai fejlődésre van szükség, aztán azokat be kell vezetni, és meg kell találni azokat a forrásokat, amelyek révén meg tudjuk valósítani ezeket a projekteket. A széndiokszidnak és a pénznek sincs szaga cselekednünk kell mégis. A palagáz felhasználása olyan árot jelent, olyan áról jelentkezik majd a piacon, amely minden versenytársat háttérbe szorít, tehát egyre eh, olcsóbban lehet termelni eh, elektromos áramot, eh, hogyha eltekintünk a széndiokszid kibocsátásról. Ez pedig oda vezet, hogy növekszik majd a széndiokszid kibocsátás, 2020-as terveink pedig megbuknak nem szabad megengedni, hogy a probléma megoldásának kára az adófizetőket terhelje, miközben a hasznot magánkezekben fogják realizálni. Nos, most a bizottság következik, amennyiben van valaki itt a bizottság részéről, hogy megszólaljon. Elinka um, Balan Elinka Balan vagyok, az Európai Bizottság energetikai főigazgatóságáról. Köszönöm eh, ezt a vitát, ennek a megtartását, köszönjük a kérdéseket, ami az EPR eh, forrásokat eh, illeti. 2009-ben hat szerződést írtak alá összesen 1 milliárd euró értékben, tehát ez hat projekt, amelyből azonban csak négy maradt továbbra is folyamatban. Kettőt töröltek, mert nem voltak elfogadhatóak, illetve a CCS irányelvet nem megfelelően vették át, illetve ültették át ezekben a, ezekben a tagállamokban. Itt a Lengyelországból és, Lengyelországról és Németországról van szó. A másik négy projekt azonban jól halad. Az Európai Bizottság folyamatos kapcsolatban van a projekt készítőivel, és hamarosan végső döntést hoz a projektek finanszírozásáról. Az a két projekt, amelyet törölni kényszerültünk, a svádai projekttel kapcsolatban a nagy mennyiségű információt hoztunk nyilvánosságra és kértünk be annak érdekében, hogy jobban megértsük a CCS fejlesztések problémáját. Tehát noha az összes pénzt nem költöttük el, ezek a, a projektek hozzájárulnak ahhoz, hogy jobban megértsük a CCS-t. Ami a többi projektet illeti, e, itt elsősorban négy futó projektre gondolok, a végső finanszírozási döntés e, hamarosan megszületik. Egy jelentés fog készülni arról, hogy mennyi pénzt költöttünk el, mennyi maradt még a négy projekt vonatkozásában, és mennyi projekt lesz visszaszolgáltatva a tagállamoknak, e, mert az EPR rendelkezései így szólnak. Köszönöm. Ford, Köszönöm Ford asszony zárásképpen. Köszönöm kedves kollégák. Érdekes volt, amit elmondtak. Párra reagálnék ezek közül. Többen említették annak a szükségét, hogy a, a kockázatokról és az erényekről tájékoztatni kell az embereket. Tanulhatunk például Norvégiától. 15 éve pumpálnak széndiokszidot az északi tenger alá, és eddig mindenféle probléma nélkül levonhatjuk mások tapasztalataiból is a tanulságokat, például, hogy nem a sűrűn lakott, hanem inkább a, a, a távoli területeken érdemes ezt, illetve hogy hogyan lehet figyelemmel követni hosszú távon a tárolt széndiokszidot. Pródi úr említette a, a az erőművekben történő széndiokszid megkötést. Itt nagy projektekben gondolkodunk elsősorban, hiszen a kicsik igazán komoly hatással nincsenek a globális felmelegedés terén. Az egész iparágazatot segíti, nem csak az energia ágazatot érinti ez. Krisz említette, hogy csökken a CCS ára, jó, hogy ezt elmondtad, ez egyre költséghatékonyabb lehet. Például olcsóbb mint a egyes megújuló energiaforrások. A költség igen fontos, főnékként manapság, ezért jó lenne egy technológia semleges megközelítést alkalmaznunk. Különböző finanszírozási forrásokra van szükség, de a Horizon 2020-szal kapcsolatos munkánkat ne essük alá. Fontos, hogy a Horizon 2020-ból a pénz egy részét arra költsük, hogy a CCS-t megvizsgáljuk alaposan, ez volt az egyik utolsó dolog, amit a tárgyalások során sikerült kivívnünk. Most már csak azt kell biztosítanunk, hogy jól költsük el ezt a pénzt. Az Európai Bizottság beszámolóját köszönöm. Ez pozitívabb, mint korábban. Várjuk a további jó híreket. Ezzel a véleménnyel a célom az, hogy próbáljuk az eddigi eh, felépített korlátokat eh, eh, valahogy eltávolítani, hogy ne akadályozzuk a CCS technológia elterjedését Európában. Köszönöm. Grazie. Köszönöm szépen. Szeretném a kollégákat arra emlékeztetni, hogy szeptember 5-én 12 óráig lehet módosítókat benyújtani. Akkor most folytathatjuk a munkát. Ódi kollega jelentésével az Európai Védelmi Technológiai és Ipari Bázis. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm, elnök asszony. Egy olyan véleményt fogok ismertetni önökkel, amely a Védelmi Albizottsággal közösen készül, valamint a Külügyi Bizottsággal. Nagyon kevés idő áll rendelkezésünkre, hogy erről a véleményről beszéljünk. Én köszönöm az elnök asszonynak azt, hogy mindent megtesz annak érdekében, hogy majd egy külön ülésen tudjuk a határidőket eh, megtartva eh, meg megszavazni a módosítókat. Geller kollégával együttműködöm ebben a témában, ő ugyanis a Védelmi Albizottság részéről a raportőr, emellett köszönöm a frakciók tagjainak, illetve képviselőinek, a koordinátorinak a részvételét. A mi bizottságunkat elsősorban a kutatásfejlesztési, valamint kisebb mértékben energetikai aspektusai érdeklik ennek a témának, mármint a védelmi ipari politikának. Ismerjük a problémákat, a tagállamok rossz anyagi helyzetben vannak, gyakran csökken a katonai költségvetés, és azt kell megvizsgálnunk, hogy hogyan lehet közösségiesítenünk egyes kiadásokat. A jelentést azzal kezdtem, hogy gratuláltam Van Rompuy elnök úrnak, aki egy de decemberben egy külön tanácsi ülést hívott össze, azt szeretnénk, hogyha az európai bizottság, ezt követően az Európai Bizottság egy közleményt adott ki az európai védelmi politika ipari bázisáról. Először tehát én is az ipari vonatkozásokról beszélnék. A saját véleményemben azt mondom, hogy fel kell számolnunk a piac töredezettségét. Itt gondolok a kínálati és a keresleti oldalra is, mert jelenleg azt látjuk, hogy hogy nagyon sokba kerül nekünk ez a piaci széttöredezettség. A védelmi piac különleges, mert a kereslet szinte kizárólag állami, a korlátozott a kínálat, és a piacok esetében az erőteljes bizalmi jelleg miatt különleges piacokról kell beszélnünk. Emellett úgy gondolom, hogy a védelmi ipar különleges is, mert jelentős időt vesznek igénybe a fejlesztések, emellett eh, több évtizedig kell aztán a rendszereket fenntartani, eh, a programok költsége növekszik, és eh, a tagállamok szigorúan ellenőrzik a kereskedelmi alkalmazását ezeknek a termékeknek, mivel nemzetbiztonsági kérdésekről van szó. A polgári repülés, az űrtechnika és tengerhajózás területén ezeknek a kapacitások, ipari kapacitásoknak egy kettősségük van, E, erről módosítót is fogok benyújtani, és e, e, itt megemlékezek a Galileo rendszer alkalmazásáról abban a vonatkozásban is, hogy az amerikaiak kémkedtek ellenünk, ezért is kéri fel a jelentés az Európai tanácsot arra, hogy támogassa az ipari bázis ki építését, fenntartását, az autonómiánk eh, fenntartását eh, operatív szinten is. Eh, én a nemzeti delegációk és a pártok véleményét mm, szeretném megismerni azzal kapcsolatban, hogy milyen szerepet szánnak a védelmi iparnak, különösen a foglalkoztatottság területén, illetve hogyan lehet fejleszteni ezeket a kapacitásokat, hogyan lehet megvédeni ezt a, az iparágat. Ugyanis azt látjuk, hogy a védelem szükséges ezeknek a, a, a az ipari létesítményeknek a számára, mert háborús konfliktusokban ezeket támadják meg először, és itt nem csak fizikai támadásokra gondolok. Van egy olyan bekezdés is, amely fontos szerepet játszik a, amely fontos kérdéseket fogalmaz meg az iparágról, és emellett van egy olyan rész is, amely az informatikai biztonságról szól. Az interoperabilitásról is írtam két bekezdést, és következtetésként pedig azt javasoljuk az Európai Tanácsnak, valamint hát ugye általában a bizottságnak szoktuk ezeket a tanácsokat megfogalmazni, de itt most a tanácsnak címezzük. Azt szeretnénk, hogyha az Európai Tanács megadná az Európai Uniónak a szükséges ösztönzést arra vonatkozóan, hogy meghatározzák a szükséges iránymutatásokat és általános szakpolitikai prioritásokat, amelyek révén eh, biztosítani tudjuk az ipari bázisát a védelmi szektorunknak. Fontos mindez a Horizont 2020 szempontjából is. Fontos, hogy a tagállamok decemberben döntsenek, tehát még a 2014-es választások előtt, illetve kitekint tekintéssel legyenek a pénzügyi aspektusokra is eh, ennek a kérdésnek a konkrét, specifikus pénzügyi és költségvetési aspektusai. Köszönjük, Ódi úr. Dziękuję bardzo. Sytuacja obronna w Europie. A... Köszönöm elnök, azt mondja Gierek úr. Az amerikai erők szinte teljesen kivonultak Európából. De hát láthatjuk világszerte Egyiptomban, Szíriában, hogy komoly problémák vannak, és remélhetőleg ebből az európai védelmi ágazat hasznot tud húzni. A szemítás technikai rendszerek eh, biztonsága az első veszély, a második pedig az olyan külső országok részéről fennálló veszély, akik eh, rendelkeznek rakétakapacitással. Szövetségeseink, eh, szövetséges államok területén is komoly veszély leselkedik ránk, például a terroristák részéről ugyanakkor a szárazföldi vagy tengeri támadás veszélye viszonylag csekély. Ezért védelmi e, erőfeszítéseinket e, valamennyire koordinálni kell, főként a beruházások terén, a kutatás, fejlesztés e, a védelmi iparban, főként a szatelites megfigyelés, műholdas megfigyelés, a precíziós rendszerek, illetve a, a rakétavédelmi rendszer egy európai megfelelője mind, mind elképzelhetőek. A szabványosítás különösen célvezető lehet például a lőszerekre vonatkozóan, vagy a repülőgépek és gépjárművek terén az Európában előállított lőszereknek ideges esetben e, annyira szabályosnak kell lenniük, hogy bármelyik uniós tagállamban fel tudják ezt e, gond nélkül használni. Úgy érzem, hogy Európában komoly szinergia lehetőségek e, rejlenek. A GDP 2%-át kellene tagállami szinten kutatási fejlesztésre, illetve védelmi célokra fordítani, hogy azt a nato is egyébként már eldöntötték. Ódi úr említette, hogy az ilyen különösen kényes kutatási erőfeszítéseinket valahogy közösen kellene kezelni, valamilyen közös kutatóközpont vagy kutatóintézet létrehozása célra vezető lenne, amelyet a Horizont 2020-tól függetlenül finanszíroznánk. Egy ilyen kutatóintézet munkája természetesen megint csak a legszigorúbb titoktartás mellett történhetne. Köszönjük, Pródi úr, következik. Ma, eh, <clears throat> Köszönöm szépen. Ez egy nagyon kényes téma. Az a benyomásom, hogy itt nem az európai politika kormányközi megközelítésével foglalkozunk, hanem itt különböző egyéni tagállamok érdekei merülnek fel. Nagyon bátor döntést kell hozni, hiszen a védelmi szektor jövője nagy mértékben függ attól, hogy egy közös védelmi politikát létrehozunk-e. Amíg ez a döntés nem születik meg, fel kell tennünk azt a kérdést magunknak, hogy miért nem sikerül azt elérnünk a védelem területén, amit el kellene élnünk. Tehát itt egy konkurencia helyzettel kell szembenéznünk, ami pedig az, hogy versenyképesek vagyunk-e a világszinten. A probléma már korábban és jelentkezett, és az a kérdés, hogy képesek vagyunk egy közös politika képítésére. Az Európai Bizottság kapja meg a szót, amennyiben kéri a szót. Right, I just want to, uh, um... Köszönöm szépen. Nagyon röviden szeretnék hozzászólni, és szeretném megismételni azt, hogy mennyire fontos ez a kérdés, és üdvözlöm az Európai Parlament komoly érdeklődését a közleményünk iránt, és minden olyan vélemény iránt, amit az Európai tanács számára készítünk elő decemberre. Szeretném kiemelni azt, hogy jelentős erőlépés történt ezen a területen, és itt mindenképpen arra van szükség, hogy a bizottság, a tanács és az Európai Parlament együttesen lépjenek fel a tagállamokkal, illetve más érintettekkel együtt és felértve ebbe az európai védelmi minőséget is, hiszen csak így lehet erősíteni a versenyképességünket, illetve az európai védelmi piacot is csak így lehet erősíteni. Köszönöm. Grazie, la parola. Köszönöm szépen, Ódi úr kap szót. Mes premiers mots seront pour remercier mes deux collègues qui se sont... Először is szeretnék köszönetet mondani azoknak a kollégáknak, akik hozzászóltak ez a témához. Egyetértek megfigyeléseikkel, ezek megalapozottak. A Kultus Kutatóintézet nagyon jó ötlet, szerintem az Európai Védelmi Ügynökséggel érdemes ezt megtárgyalni, hogy milyen kitérezte szerepe lehet ebben. Pródi úr valóban a politikai szándék hiánya problémát jelenthet, ugyanakkor ez roppant kényes kérdés, a nemzeti szuverenitást érintő kérdés, ugyanakkor ezt hiszem eljött az a pillanat, amikor a változó világban Európának meg kell védenie magát, úgy, hogy közben a rendelkezésre álló eszközeinket közösen használjuk a fontos értékek védelmében. Köszönöm ezt az érdekes eszmecserét, és már türelmetlenül várom a kollégák kompromisszumos és módosító javaslatait. Köszönöm egyben mindazoknak a segítségét, akik segítették a munkámat a véleménytervezet elkészítésében. Lola Bene, ringrazio il collega Odi prima di passare al voto. Köszönjük, köszönjük Odi úr. Mielőtt a szavazásra térnénk, szeretnék valamit tisztázni. hiszen a Strasburgi szavazással kapcsolatos kérés érkezett. A Strasburgban történő szavazással kapcsolatban az a baj, hogy a módosítók benyújtassának a ezzel módosul, illetve a, a, az üléstermek is szűkösek. Találtunk egyet, de az nem elég nagy. a szakbizottságunk számára. Hát majd, ha lesznek friss híreink, akkor természetesen a titkárság jelentkezik ezzel hogyha október 7-ére Strasbourgba sikerül eh, üléstermet eh, szereznünk, akkor eh, persze módosítjuk a dolgokat, ha nem, akkor a jelenlegi menetrendhez kell tartanunk magunkat. Azt hiszem, hogy most már tovább a szavazásra.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 mindenki szavazzon, hogy jó volt-e a nyaralása. Erről kell most a teszt szavazás során szavazni. Votato tutti. Szavazotta mindenki. Rendben. Akkor a szavazást lezártam. Most pedig eh, akkor élesre megy a szavazás, de előtte még egy szót kértek. Sajnálom, elnök asszony, otthon hagytam a szavazókártyámat. Remélem, hogy azért majd ezt beleszámítja. Rendben, köszönöm szépen. Természetesen figyelembe veszük majd a szavazatát. blokkban történő szavazást kértek az első pontokról, amelyek a költségvetésre vonatkoznak, és amelyek vonatkoznak a költségvetés jóvágyására is. Hogyha ezzel egyetértenek, akkor blokkban szavazunk minden olyan módosítóról, amelynél az áll mellette, hogy visszaállítja a költségvetést, restore budget. Tehát akkor emellett ez ellen tartózkodik rendben. Itre 1 Két részben első rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk második rész mellette ellene tartózkodik. Egy kicsit elvesztettem a fonalat, nem igazán látom, hogy mi volt a helyzet. Ellenőrizzük ezt elektronikusan, és második részről szavazunk elektronikusan. Lezárom a szavazást. 19 igen, 20 nem, elvetettük két tartózkodás mellett. Ittre 59-31 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Ittre 02 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 36 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 37 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 81 mellette, ellene elutasítottuk, a 04-es következik, elnézést nem, mondja az elnök, 03 mellette, Nos. 81-esről szavaztunk, most pedig az 5903-asról szavazunk. Mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk. Itt a 04 mellette, ellene, tartózkodik, elvetettük. Ittre ellenőrizzük az előzőt, a 04-est ellenőrizzük, Szavazhatnak. A szavazás lezárom. 29, igen, 12 nem elfogadtuk. 06 mellette, ellene 0 06-os. 06-os. Úgy tűnik, hogy még nem vagyok túl a nyaraláson. A 06 mellette, ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 82 mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. 83 mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. 84 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 85 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 86 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 87 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 09 mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk Tízes mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 88-as mellette ellene tartózkodik. Elutasítva. 76-os mellette ellene tartózkodik. Elutasítva. 11-es mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 89 mellette ellene tartózkodik elutasítva, 50-es mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 16 mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 22-es mellette ellene tartózkodik elutasítva. 99 mellette ellene tartózkodik elutasítva, 90-es mellette ellene tartózkodik elutasítva, 91-es mellette ellene tartózkodik elutasítva, 79-es mellette ellene tartózkodik elutasítva, 80 mellette ellene tartózkodik elutasítva, 12-es mellette ellene tartózkodik elutasítva, 13 mellette ellene tartózkodik elutasítva, elfogadtuk elnézést, 14-es mellette ellene tartózkodik elfogadtuk, 7-es mellette ellene tartózkodik elfogadtuk, 15 mellette, ellene tartózkodik. Elutasítva 92 mellette ellene tartózkodik. Elutasítva 93 mellette, ellene tartózkodik. Elutasítva 94 mellette, ellene tartózkodik. Elutasítva 95 mellette, ellene tartózkodik. Elutasítva 78 mellette, ellene tartózkodik. Ellenőrizzük. A 78-asról szavazunk, szavazzanak. Lezárom a szavazást. Tizenkilenc mellette ellenet tartózkodik. Elfogadtuk. 65-ös mellette ellenet tartózkodik. Elutasítva 97 mellett ellene tartozik, tartozkodik elutasítva. 73 mellette ellene tartozkodik elutasítva 77 mellette. A 73-asról szavazunk, szavazzanak. A szavazást lezárom. elfogadtuk. 77 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 98 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. A teljes szövegről szavazunk most, kérem szavazzanak. A szavazást lezárom. 32 melletteket nem, 8 tartózkodás, gratulálunk a jelentés készítőnek. Akkor most egy alkotási javaslat következik, Szertóri e, jelentés. Az, a szavazást megnyitom. Szavazás lezárom. Negyven igen, egy nem, jóvá hagytuk. Akkor ezáltal a szavazást befejeztük. Köszönöm szépen, és sajnálom, hogy egy kicsit zötyögősen ment, és következik a következő napirendi pontunk. Allora, se qualcuno vuole abbandonare la sala... Amennyiben valaki szeretne kimenni a teremből, akkor azt most tegye meg. Most hagyják el a termet. Voilà. Madame Valéan, c'est le prochain dossier. Bene, cominciamo, per favore. Abbiamo ancora Rendben kezdjük akkor, illetve folytassuk, kérem. Csendet rendet kérek az ülésteremben. Még nagyon sok ma a tennivalónk. Elsőként a szavazást követően a Baleán Valeán jelentés következik, azonban képviselő nincs itt, ezért kollégája veszi át a helyét. Igen, köszönöm eh, Valáján asszony nevében, mondja Kreisman úr. Én szeretnék röviden egy pár szót szólni a Valáján asszony jelentéséről. Eh, az első elemzés alapján Valáján asszony nem gondolja, hogy különösebben komoly nézeteltérések várhatóak a szakbizottságunkban a e témában. Célunk az, hogy az Európai Bizottság az energiainfrastruktúra érintő beruházási projekteknek kell kapcsolatban. A, a kettős bejelentést el, el tudjuk kerülni a túlzott bürokráciát, miközben természetesen a titoktartásnak eleget tesz önnek. Valán asszony szeretne mindenkit emlékeztetni, hogy roppant szoros a menetrendünk, ezért eh, az elkövetkező napokban csak szoros együttműködéssel tudjuk majd a szeptember 18-ai szavazás előtt megoldani a még fennálló különbségeket. Három témára koncentrál Valéán asszony. Először is el kell dönteni majd, hogy egy a 23-as 49-es és 61-es módosító értelme mikkel kell egy projektet tájékoztatni. Ha túl korán tesszük ezt, akkor a titoktartást sérthetjük, ugyanakkor, hogyha csak azokat a projekt, projekteket értesítjük, akik megkapták a végső jóváhagyást, akkor ezzel korlátozhatjuk azon projektek szemet, akik, amelyekre kiterjedne ez a tanácsi rendelet, ezért ezzel öngót lőnénk. Éppen ezért Valen asszony, az Európai Bizottsággal kíván együttműködni annak érdekében, hogy az adat meghatározás font, alaposabb, pontosabb eh, definícióját eh, határozott meg, hogy hogyan lehet a tagállamok részéről a kettős eh, bejelentés terhét elkerülni. Éppen ezért fontos, hogy az Európai Bizottság olyan forma nyomtatványt adjon, amely egyértelművé teszi a tagállamok szemmel, hogy milyen információkat kell szolgáltatniuk, hogy ne nekik kelljen eldönteniük, hogy milyen információt küldtek meg más rendeletek értelmében, vagy illetve milyen információk számítanak ekvivalensnek. Így a egyértelműbb lenne a helyzet, a félreértések elkerülhetőek lennének, és túlzott ilyen típusú terhet nem róna senkinek a vállára. Felmerül az is, hogy az annexben és a hatályban milyen területek szerepeljenek, illetve ezek hatályban milyen területekre terjedjen ki illetve a különböző projektekre vonatkozó határértékek hogyan alakuljanak. A tagállamoktól kell megfelelő adatokat beszerezni, erre vonatkozóan túlzott administratív teher létrehozása nélkül. Valán asszony úgy véli, hogy megül energiaforrások vonatkozóan nem biztos, hogy rendelkeznek a tagállamok mindig megfelelő adatokkal. Reméli Valen asszony, hogy ezeket a még fennálló problémákat az árnyékeladó ülésen meg lehet majd oldani, és az igen szoros menetrend ellenére sikerül, sik, sikerül majd lezárni ezt a dossziét időben, a, még a szavazás előtt. Köszönöm. Köszönjük, Langen képviselő következik. Frau Kollegin Köszönöm, elnök asszony. Valán asszony jelentés tervezete valóban kiváló, a benyújtott módosító indítványok is megerősítik ezt. Néha ugyan kicsit felhigítják, felvizezik a e, jelentést, ugyanakkor a kompromisszumos e, módosítókat mindenképpen meg kell várnunk, mielőtt végső döntést hozunk ezzel kapcsolatban. Szolcs a 61 módosító között van egy-néhány olyan, amely a teljes projektet igazából gyengíteni, mint például Stassen holland kollégánk módosítója azt szeretné, hogyha itt önként, az önkéntes alap érvényesülne, én ezt nem tartom helyesnek, mert hogyha már az adatok átadásáról beszélünk az energiainfrastruktúra kapcsán, és szeretnénk egy korábbi rendeletet helyettesíteni ezzel, akkor itt többletértéket kellene létrehoznunk. Zsadó kollega módosítója, itt a, szeretné a közlekedésből venni a megújuló források kapcsán, és szeretné, hogyha az Európai Bizottság kötelező módon gyűjtené be az adatokat, hogyha ez megfelel a adatkezelésnek, és a az, ö, atomtechnikai ö, elemeket pedig úgy definiálja, hogy ez máshol nem fordul elő. Úgy gondolom, hogy a kompromisszumokban majd a későbbiekben gyorsan ö, meg tudunk állapodni. A kérdés csak az, hogy milyen mértékben kell megvalósulnia a jelentési kötelezettségnek, hogy a nagy létesítményekre gondolnak, vagy csak az egyes létesítményekre, ezekről majd még beszélhetünk, és ezeket majd megfelelően kell értékelnünk, de szerintem ez egy jó alapot képezhet a közös megállapodás számára. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Korája de Campos kollega következik. Köszönöm szépen, szeretnék köszönetet mondani Valán kollégának ezért a jelentését, illetve a kollégáknak a módosítókért. Egyetértek az általános észrevételekkel. Mi is támogatjuk azt, hogy a hatályt kiteljeszék a értesítés kapcsán, főként a szén, illetve áramtermelő létesítményekre is. Ez nagyon fontos az összekötetések szempontjából. Gondoljuk, hogy ez nagyon fontos az európai energiarendszer szempontjából is. El kell kerülnünk azonban azt, hogy kettős értesítési kötelezettség legyen, el kell kerülni a haszontalan adminisztratív terheket. Ezért támogatjuk az erre irányuló módosítókat is. El kell kerülnünk azt, hogy túlságosan nagy adminisztratív terhek jöjjenek létre. Néhány módosító csökkenti e, annak a határát, hogy mikortól kezdve kell e, értesíteni, tájékoztatni, de mi gondoljuk, hogy csak e, olyan létesítmények esetben kell ezt alkalmazni, amelyek teljes engedélyt kaptak a nemzeti hatóságtól. meg kell vizsgálni azt is, hogy volt-e már döntés a befektetésekről, és a bizottsági adatokat arra kell felhasználni, hogy rámutassunk a hiányosságokra az energiállátás kapcsán. Az bizottságban megtett mindent annak érdekében, hogy az, a, az érzékeny adatokkal megfelelően bánjanak, Természetesen nagyon nyíltak vagyunk annak irányában, hogy együttműködjünk, de tudjuk, hogy eléggé kevés az időnk, és ezért gyorsan kell dűlőre jutnunk. Shadow. Merci, madame. Köszönöm, elnök asszony. Nyilván gratulálok a raportőrnek aki egy olyan projektet vezet, visz, amelyel kapcsolatban már évek óta komoly munkát fejtünk ki. Szerintünk itt egy nagyon komplett, egész, teljes jövőképre van szükség. Mi is egyetértünk azzal, amit a raportőr ír az ilyen globális jövőkép szükségességéről az energetika területén. Mi magunk úgy gondoljuk, hogy a 10 megawattról 1 megawattra kell csökkenteni a küszöböt, a napenergia vonalkozásában, ugyanakkor reálisnak kell lennünk. A, az infrastruktúra összekötése harmadik országokkal, még akkor is, hogyha tényleges kapcsolat létezik az Európai Unió, illetve a harmadik ország között, több bonyolult feladatnak látszik. Ezzel párhuzamosan mennek eh, olyan projektek, amelyek olyan problémákat kezelnek, mint a radioaktív hulladék tárolása, illetve a nukleáris energia jövője, nagyobb átláthatóságra és civil részvételre van szükség. Módosítókat fogunk benyújtani a raportőrnek. Grazie, Vidal Quadras. Szerintem Vidal Quadras következik. Gracias, presidenta. Sin duda, la notificación. Köszönöm. A nagy infrastruktúra projektek jobb átláthatóságára van szükség, arra, hogy a bizottság tudjon ezekről, illetve az összképet lássa ezek fontosak az infrastruktúra további fejlesztése szempontjából is. Ugyanakkor néhány olyan kérdésre oda kell figyelnünk, amelyek jövőben problémát okozhatnak. Az egyik ilyen pont az az, hogy nem szabad túlzott bürokratikus terheket rónunk a tagállami hatóságokra. A másik dolog pedig a kereskedelmi titok, az üzleti titok védelme. kollégák rámutattak még egy olyan dologra, ahol lehetne javítani a jelenlegi helyzeten, a szén infrastruktúrát is fel kellene térképeznünk. Nyilván itt alacsonyabb szintű befektetésekről van szó, de mégis értesítési kötelezettség terheli ezeket. Amennyiben ezt a bizottság nem veszi figyelembe, akkor a jelentés nem lesz teljes, és éppen ezért kevésbé lesz hasznos, mint amilyen hasznos lehetne. Fontos az is, hogy az összegyűjtött információt nem csak statisztikai szempontból elemezzék, hanem azok alapját adják konkrét javaslatoknak is, és konkrét intézkedéseknek. Most eh, spanyolként beszélve, de azt gondolom, hogy ebben portugálok támogatását is élvezem, azt mondom, hogy eh, a összeköttetések hiányosságaira és jobban oda kell figyelnünk. Amennyiben ezt nem tesszük, akkor nem fog kialakulni az egységes energiapiac. Az Európai Bizottságnak adom meg a szót, mondja az elnök. Köszönöm. Elnök asszony, a bizottság már tanulmányozta a módosítókat. Ezek közül Néhányat teljes mértékben elfogadunk, amelyek a hatályra vonatkoznak, illetve a hatályra, valamint a, a bürokrácia elleni fellépésre, és amelyek révén elkerülhető a kettős jelentéstételi kötelezettség, illetve amelyek tisztázzák az üzleti titokkal kapcsolatos felvetéseket. Ezeket a módosítókat üdvözöljük. A raportőr említett három dolgot, itt figyelembe kell vennünk a befektetések jelenlegi állását. A bizottság nyitott arra, hogy csak azokat a projekteket vegye itt most figyelembe, amelyekben már a végső befektetési, illetve finanszírozási döntést meghozták, vagy van egy másik lehetőség, hogy nem csak ezeket vesszük figyelembe. Szintén említették azt, hogy el kell kerülnünk a kettős jelentéstételi kötelezettséget. A bizottság 2012. novemberében egy jelentést egy belső jelentést készített, amely az infrastruktúrák infrastruktúra projektek bejelentéséről szólt, és itt azonosítottuk azokat a bejelentendő információkat, amelyeket már más jogszabály alapján bejelenteni kötelesek a beruházók, tehát eh, mi megtettük azt, amit lehet, de nyilvánvaló, hogy eh, további lépésekre is hajlandók vagyunk, hogyha az szükségesnek látszik. Ami a megújuló energiaforrásokat illeti, a kis kiterjedésű eh, beruházásokkal nem foglalkozunk, és tudjuk mi is, hogy a jelentéstételi kötelezettségek vonatkozásában van egy eltérés ezen a területen. Előbb meg kell vizsgálni, hogy a nagyon kicsi beruházások, a nagyon kicsi projektek vonatkozásában egyáltalán a tagállamok rendelkeznek-e információval a megújuló energiaforrások területén, mert ha nem rendelkeznek ilyen információval, akkor nagyon nehéz jelentéstételi kötelezettséget előírni. Ami a rendelet hatájával kapcsolatos észrevételeket illeti, azt gondolom, hogy a lignit és szén alapú energiatermeléssel kapcsolatos tétel már benne van a jelentésben, és a rendelet függeléke tartalmazza a kapcsolt energiatermelést is, illetve a bioüzemanyag termelést is. Tehát ezek már szerepelnek a jelentés függelékében, ugyanakkor a bizonyos szén projektek vonatkozásában valóban nincs E, még e, előrelépés, illetve nem terjed ki a jelentés hatája. E, azt javasolnánk, hogy 2016-ig a felülvizsgálatig várjunk, és akkor döntsük el, hogy kiterjesszük-e a hatáját további, területeknek, további területekre ennek a jelentésnek. A bizottság minden esetre örömmel áll a további megbeszélések elé. Köszönöm. Krajcman úr. Béni. Nem, nem kíván hozzászólni akkor emlékeztetném önöket, hogy az ITRE-ben a szavazásra szeptember 18-án kerül sor. Mehetünk tovább a következő napi rendi pontra. Nébler asszony témája következik. Éler úr beszél helyette. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nem én vagyok Nibler asszony, bizonyára azt látják, de eh, mivel nem tud, tudta elhalasztani egyik találkozóját Nibler asszony arra kért, hogy én vegyem át a jelentés ismertetését. Az Európai Parlament mindenképpen szeretném, hogyha az eh, Európai Unió űrpolitikája ambiciózus lenne, ezért üdvözli Nibler asszony a bizottság közleményét, amit az űrpolitikával kapcsolatban adtak ki február 28-án hangsúlyozza azt, hogy az Európai eh, űrkutatás iparág idézőjelben csak 24 ezer alkalmazottat foglalkoztat, viszont rengeteg ember életére van ez kihatással, közvetlenül vagy közvetve. Utal itt a, a gyors internetre, a navigációs rendszerekre, a televízióra, az automatikus vészhívó rendszerekre, a különböző mezőgazdasági adatok begyűjtésére, stb. Öt területre kell koncentrálnia az EU űrpolitikájának, ezeket nem szeretném most felsorolni még egyszer, viszont ehhez 37 külön intézkedés sorolt fel az Európai Bizottság, hogy ezt el lehessen érni ezt a célkötűzést úgy gondoljuk, hogy prioritásokat kell szabnunk ezen a területen, vagyis hét olyan területet nevezett meg a jelentéskészítő, amelyre igazából koncentrálni kellene. Az intézményközi kérdések, a Kopernikus, a Galileo kérdése, hogyan lehetne a növekedést elérni az űrpolitika által, kutatásfejlesztés, a műholdas kommunikáció, illetve meg az oktatás területe. Ezekre szeretnék kitérni. Az intézményközi kérdéseknél az együttműködés a lehető legfontosabb az ezzel a tagállamok az Európai Unió között. Úgy gondolom, hogy mindannyian egyetértetünk abban, hogy nagy mértékben javítható lenne az együttműködés. Az ezért is jobban be kell vonni, ahogy azt mondtam. A Galileo és a GNSS kérdése, ezek mindenképpen zászlós hajója az Európai Unió tevékenységének, és mindenképpen nagy prioritást kell adni ezeknek a területeknek, javítani kell a kommunikációt, és mindezt jobban kell kommunikálni az emberek felé is. Ezen kívül, ha terület, Az űripar egy nagyon befektetés intenzív iparág, és ezzel a tervezés mindenképpen prioritást kell, hogy élvezzen. Megfelelő mértékben kell biztosítani a pénzügyi eszközöket annak érdekében, hogy munkahelyeket lehessen itt teremteni. Főként a robotika területén lehetne esélyeket teremteni a KKV-k számára. Azok a, az iparágak, amelyek nem közvetlenül profitálnak az űrkutatási iparágból, ők is jobban részt kell vegyenek a technológiai fejlesztés kapcsolatos működésekben, és a versenyképességre kell helyezni a hangsúlyt a támogatások területén is falls fast alle entweder nationale Prestigeprojekte sind oder doch weitgehend doch nationale. Ezen kívül szükség van arra is, hogy nemzeti szinten is megtörténjen a támogatás. Ezekből meg kell vizsgálni azt, hogy harmadik országban milyen mértékben nyílnak meg lehetőségek az Európai Unió számára, például kereskedelmi megállapodások által, Ötödik pont a kutatásfejlesztés kérdése. Itt is sokkal erősebb koordinációra van szükség az EU, az ezes tagállamok között. Egyfajta kutatási tervet kidolgozni 2020-ig, és el kell kerülni azt, hogy párhuzamos tevékenységek zajladjanak. A különböző adatokat jobban át kell adni egymásnak. Hatodik témakör a műholdas kommunikáció kérdése. Egyre fontosabbá válik a műholdas kommunikáció az Európai Unión belül is. Itt nagyon fontos az, hogy sávú összekötetéssel kössük össze mindent lepedően az Európai Unió területét. Ez hozzájárult az Európai Unió digitalizációjához, ezért az Európai Bizottságnak megfelelő rádiófrekvenciákat kell rendelkezésre bocsátania, és figyelembe kell vennie azt, hogy a regionális rádiófrekvencia kiosztás megfelelően megvalósuljon. Utolsó pont az űrkutatás területe. Itt felmerül az a kérdés, hogy szükség van-e egy globális irányításra. Itt nagyon fontosak nagyon fontos az is, hogy megfelelően lehessen nyomon követni a különböző objektumokat az űrben. És biztosítani kell azt, hogy megfelelő legyen az együttműködés usa és a különböző figyelmeztető jelzések kiadások kapcsán. Szeretném még elmondani, hogy szeptember 4-én van a módosítók bejutásának határideje, 26-án szavazunk ebben a hónapban erről a jelentésről. Grazie, la parola. Köszönöm. Lant, eh, kollégának adom meg a szót. Nem. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen azt, hogy Nibler asszony jelentését bemutatta. Összességében egyetértek mindazzal, ami elhangzott, támogatom azokat a kívánalmakat, amiket megfogalmazott Nibler asszony, de néhány pontot azért szeretnék kiemelni, és szeretnék rámutatni arra, hogy fontos ez a közlemény, viszont eléggé vitatott is, hiszen, hiszen tudjuk, hogy a parlament a bizot, és a bizottság, illetve a tagállamok között egyfajta vita alakul ki. Azon kell lennünk, hogy az Európai Parlament kidolgozza az álláspontját, és ezt majd meg kell védenünk a tagállamokkal szemben is. Nagyon fontos ezen tevékenységek kapcsán az, hogy ne legyen megkettőződése a illetékességi köröknek a szinergiákat kell összekapcsolnunk, és az EU-nak közösen kell fellépnie a tagállamokkal együtt, illetve az ezával együtt. Ez a kulcs szó, hiszen az ezával kell együttműködnünk, vannak jó együttműködési példák, viszont ezt úgy kell létrehozni, hogy konszenzus legyen. A jelentés készítő egy testületet javasol, amely által jobban tudnánk tegyen a tagállamokkal. Rá kell oda is mutatni, hogy nem tudom, hogy a bizottság ezt tervezi, de szerintem is ugyanilyen nehéz lesz az, hogy nem csak a tagállamokban a bizottságnál vannak bizonyos illetékesi körökkel rendelkező szervek, és itt bizonyos fajta egoizmus is tapasztalható. Úgy gondolom az őkatatás területe olyan terület, amelyhez több főigazgatóság is tartozik, hiszen gondolom csak a Galileóra, itt, itt a közlekedési főigazgatóság is ide tartozik, de vannak olyan területek, ahol például a környezetvédelmi főigazgatóság, tehát mindenképpen itt is van szükség. A Nibler asszony a Galileiról, a Kopernikus programokról beszélt, illetve arról, hogy nyomon kell követni az űrben keringő hulladékok sorsát is. Persze ezt finanszírozni kell, viszont ez eléggé drága, De összességében örülök annak, hogy beszélhetünk erről a témakörről a kollégákkal, és remélem, hogy a Galileo esetében sokkal erősebben tudunk fellépni, hiszen a média jelentések arról szólnak, hogy az oroszok és a kínaiak sem alszanak, nem pihennek, és a saját projektjékük is előre lépnek. Köszönöm. Grazie. La collega Johnson. Köszönöm. Johnson kollega. Tack så mycket och eh, tack så mycket för presentationen. Köszönöm. Köszönöm ennek azt, hogy mondja Johansson. Úr az előadó által letett anyag az eh, űriparákról folyó eszmecsere kiváló kiinduló pontja lehet. Az elmondottakon kívül felvetnék pár új kérdést. Egy roppant újító jellegű ágazatról van szó, ahonnan a több iparágazatra könnyen terje tovább az itt kikísérletezett technika, az űrtechnológia átterjed máshova minden a életbe, éppen ezért óriási hatással van foglalkoztatásra és általában az európai iparra, ezért annyira fontos, hogy az űrtechnológiáról beszéljünk a foglalkoztatás, illetve a gazdasági növekedés felendülésének keretében. Mik a legfőbb kihívások? Először is az űrkutatás és a termékfejlesztés közötti űrt kell valahogy áthidalnunk. Az ipar és a tudományos élet szereplői közötti együttműködés szálait kell szorosabbra fonni. Mondanom sem kell, hogy egy olyan ágazatról van szó, amelyet nagy konzorciumok, domináns eh, konzorciumok eh, tartanak a kezükbe. Valahogy el kell érnünk, hogy a kis és középvállalkozásokat is bevonjuk eh, a, a kutatásba és a fejlesztésbe, ami annyira fontos az űriparban. A legfontosabb kérdéseket, kérdésekre kitér a jelentés, osztom azt a véleményét, az előadónk azon véleményét, hogy minél ambiciózusabb javaslatot kell tennünk az asztalra, hogy a többi intézmények eh, folytatott vitában jó helyzetbe kerüljünk. Köszönöm, Pródi úré a szó parancsoljam. Ó, oh, köszönöm elnök asszony! Európa talán az egyik eh, a, egy olyan van szó, ahol Európának talán legélesebb versennyel kell szembenéznie. Éppen ezért kell okosan, intelligensen felhasználnunk a rendelkezésünkre álló erőforrásokat az űrkutatásban. Mik a legfontosabb szempontok véleményem szerint? Nos, mindenek előtt joggal merül fel az internet biztonságának a kérdése e kontextusban, az adatbiztonság kérdése e, a műholdak segítségével történő adatátvitel során e, az adatbiztonság roppant fontos, hogy a távközlés biztonságát semmiféle veszély ne eh, fenyegesse. Talán majd folytathatjuk egyébként erről a vitát a eh, Később későbbi napi rendi pont az űrmegfigyelés és nyomonkövetés támogató program. A kettő ugye összefügg. Az űr technológiától való függésünk eh, napról napra nő. Éppen ezért kell minden tőlünk tehetőt megtenni annak érdekében, hogy a lehető legmagasabb szintű biztonságot garantáljuk az űrtechnológia segítségével folyó adatáramlásban. Konkrét kutatási eh, projektekkel kell megpróbálni csökkenteni az űr eh, szemetet, az űrszemét kibocsátást, hiszen ez egyre égetőbb problémává kezd válni. Például a működés képtelen vagy már nem működő műholdak egyre növekvő számban találhatóak meg a föld körül keringőpályán. Mit tehetünk annak érdekében, hogy az ilyenfajta űrszemét növekedése lehetőleg minimálisabb legyen. Hogyan lehetne őket, ezeket a már nem működő mm, műholdakat valahogy földkörüli pályáról eh, lehozni, eh, hogy az esetleges összeütközések eh, esélyt csökkentsük. Másik lehetőség az, hogy valahogy darabjaira szedjük őket. Nem tudom, a technológiai megoldás melyik az egyszerűbb az úgynevezett napkitörésekről, napviharokról nem tudunk igazán sokat, nem tudunk eleget. Fontos lenne megvizsgálni tudományos igényel azt, hogy a távközlésre milyen kihatása lehetnek az ilyen mágneses viharok napkitörések. A különböző rendszerek fejlesztésének is tovább kell folynia, illetve az űrből nyert eh, adatok eh, hozzáférhetőségét javítani kell, hogy a KKV-k is ebből profitálhassanak. Anders Dottir eh, asszony következik. Kedves kollégák, az Európai Unió ambíciózus űr politikájáról beszélünk Nibler asszony vezetésével békés űrtevékenységről beszélünk. Azt többen elmondták, hogy ez nem csak az európai, hanem a globális kutatók közösség számára is nagyon fontos. A gazdasági előnyökről nem is beszélve erről szóltak már a kollégák. Ennek az iparnak az alapját az állami pénzek adják az elétől fogva. Ez alól az európai űripar sem kivétel. Különösen igaz ez az űrhajók előállítására, illetve pályára állítására, műbelövésére. Nos, úgy vélem, hogy ha ekkora közpénzeket, ennyi közpénzt költünk ilyen célokra, akkor biztosítanunk kell, hogy minél több mindenkihez eljussanak ennek az előnyei. A szakpolitikai és intézményi keretet gondoljuk át, erről szívesen tárgyalok a kollégákkal. Optimális adatfelhasználás, az üből történő földmegfigyelés adatainak és felhasználását javítani kell. Ezt minél kisebb költségen áron elérhetővé kell tenni, hiszen ez egyrészt így tisztességes, másrészt óriási hatással bírhat az űr turizmus engem is foglalkoztat, szívesen olvasok szifiket, nézek szifi filmeket. Svédországban az igazságügyminiszter is múlt héten iratkozott fel, fizetett be egy ilyen űrtúrára. A kérdés azonban, hogy kit szolgálnak majd ezek a programok igazán. Ha állami pénzeket öntünk ebbe, akkor fontos, hogy ne csak a milliómosok, milliárdosok utazhassanak, vagy csak az ő előnyüket szolgálja. Gondoljuk tartsuk szem előtt, hogy itt közpénzekről van szó. A szabanyosítás, a közbeszerzés olyas valami, amit erre az iparágra is ki kell terjeszteni. Fontos, hogy egy független, fenntartható európai űripar ágazat alakuljon ki. Ez az egyik előfeltétele. A spektrumallokáció, illetve a, a műholdas frekvenciaelosztás tekintetében Eh, itt mm, a olyan a hadi célokra történő rádióspektrum felhasználás lehet, hogy sokszor civil célokra történő felhasználása jobb lenne, alternatív megoldásokat kellene talán keresni, egyes esetekben például üvegszálas technológiában lehetne ezt kiváltani. Köszönjük András Datir asszony, az Európai Bizottság képviselőnek adom meg a Köszönöm, elnök úr. Elnök asszony. Szeretném megköszönni a raportőrnek a jelentést, és mindazoknak a hozzászólását, akik itt felszólaltak, és összességében támogatták a bizottság törekvéseit. Mi magunk is egyetértünk az itt elhangzottak nagy részével. Az egyik dolog, amit többen is említettek, az a koordináció kérdése volt. Ennek mi is nagy jelentőséget tulajdonosi, tulajdonítunk. 2012. novemberében az Európai Bizottság egy közleményt adott ki az Európai Unió és az űrügynökség közti kommunikációról, amely arról szól, hogy a lehető legnagyobb hatékonyságot kell biztosítanunk a különböző erőforrások és pénzek elköltése és felhasználása területén. Erre még jobban oda fogunk figyelni az, a következő 7 éves pénzügyi időszakban az EU tagállamok és az űrügynökség is alakítsanak ki egymással közelebbi, szorosabb kapcsolatot annak érdekében, hogy okosabban, hatékonyabban használjuk fel az erőforrásokat. Ennyi elnök asszony. Köszönöm, Éler úr következik. Von, von Nibler danken und Nébler asszony nevében szeretnék köszönetet mondani, és szeretném elmondani azt, hogy beszéltünk már a kutatási keretprogramról is, és a koordináció volt az egyik olyan pont, amelyről legtöbbet kellett tárgyalnunk, és a kutatási keretprogramok kapcsán a koordinációra kell mindenképpen törekedni, ezzel foglalkozni kell, és a tanács és hosszú tárgyalások után erre jutott. Bene, grazie il collega El, ricordo. Köszönöm szépen, emlékeztetnék arra, hogy szeptember 18-án szerdáig lehet benyújtani 12 óráig a módosítókat. Következik a következő napi rendi pontunk. Az Európai GNSS ügynökség létrehozásáról szóló 912 per 2010-es EU rendelet módosítása. Ezt a jelentést már fordításra küldtük július 17-én, és itt az első alkalom arra, hogy a jelentés tartalmáról beszéljünk. A módosítók benyújtásának része szeptember 19-e. Az itrében majd október 14-én fogunk erről szavazni. Az ányik jelentéstevőkkel kiváló volt az együttműködésünk, és eh, a különböző kérdéseket mindenfajta konfliktus nélkül sikerült megválaszolnunk. Június 7-én már találkoztunk, és sikerült egy első informális eszmecseret is folytatnunk az Európai Bizottsággal. A GNSS ügynökség, szeretnék erre emlékeztetni, hogy ezt az ügynökséget Prágába helyezték át, tehát új székhelye van, és most arra kell törekednünk, hogy az Európai Unió ezen navigációs szolgáltatását biztosítani lehessen, és így lényeges közérdekeket biztosítani lehessen. Nagyon fontos az, hogy korrekt módon történjen az üzembe helyezés. 2008-ban fogadták el az ide vonatkozó jogszabályt, és az az ünnökségnek a feladata, hogy bizonyos információs rendszereket hagyjon jóvá. A Galileo program is már a befejezés előtt áll, és azon kell lenni, hogy a lehető leghamarabb működőképes legyen ez. Az új bizottsági javaslat által sokkal jobban kihangsúlyozódik az ügynökségi munkamódszer, illetve az illetékességi körüket is jobban, sokkal jobban behatárolták. Közös megközelítésünk van az ügynökségekkel kapcsolatban, és ezt integráltuk is ebbe a munkába. A módosítóink azt a célt szolgálják, hogy az ügynökségen belül a feladatok szétosztása, illetve az ellenőrzés jobban megvalósuljon. Hat olyan pont van, amelyre szeretném önöket emlékeztetni. Számos módosító indítvány foglalkozik azzal, hogy a rendeletet a közös ünnösségekre vonatkozó megközelítéshez igazítsa. Amikor a tervezetet benyújtottuk, akkor fogadták el az ünnepségekre vonatkozó megközelítést, szerettünk volna mindenfajta érdek ellentétet elkerülni, és most már arról van szó, hogy a különböző szabályokat meghatározzuk. A 22a bekezdésben foglalkozunk ezzel, és a 2012-es szemőszéki ajánlásokat is figyelembe vettük. Szerettük volna a különböző feladatköröket elválasztani, például a ügyvezetőigazgató jogkörét a különböző testületi jogköröktől. Ezen kívül vannak személyekre vonatkozó rendelkezések is, illetve a szakértőkre vonatkozó rendelkezések is egyeteművé váltak az átláthatóságot növeljük, mégpedig azáltal, hogy évente tevékenységi programot lehet előterjeszteni, és az Európai Parlament ellenőrzési jogkörét is erősítettük a ügyvezetőigazgatóval szemben. Vannak még bizonyos módosítók, amelyeknek az a célja, hogy ezt a szöveget más szövegekhez igazíts, illetve hogy a belső koherenciát létrehozza. Ki kíván hozzászólni? Glante úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nincsen igazából nagyobb megjegyzésem az önjelentésével kapcsolatban. Szerintem minden prima, és jól együttműködtünk. Csak egy kérdésem lenne, amely az ön, az ön módosítására vonatkozik. A 31-es módosítóban itt beszélnek a biztonsági akkreditációról. Én nagyon szeretem az átláthatóságot, de szerintem lehet, hogy itt túlságosan veszélyes lenne a túlságosan nagy átláthatóság. A kérdésem az az, hogy miért írta ezt az ügy a szabályzathoz. A második kérdésem, amit érdekelne, ez az érdekellentéthez kötődik. A négyes módosítóban sokat beszélnek erről, és az a gyanúm kerekedett, hogy lehet, hogy már voltak problémák ezzel kapcsolatban. Tehát lehet, vagy csak egyébként írták ezt bele, mert külön már korábban voltak más ügynökségek kapcsolatban ilyen problémák. Tehát ez a két kérdésem lenne. Grazie, la collega Hall, prego. Köszönöm. Thank you. Hol asszony. Quite brief, very much. Rövid leszek, elnök asszony. Elnök asszony, üdvözlendőnek tartom az ön jelentését. Nagyon fontosnak tartom azt is, hogy teljesen elkülönítsük a két ágát ennek az ügynökségnek, a biztonsági jóváhagyást adótól mindenképpen. A jelentésének a célja, látom, hogy az, hogy valóban megfelelődjen ez az elkülönülés, elkülönítés. Az egyetlen dolog, ami kicsit aggaszt, az a megfogalmazás főként ez az extra módosító indítvány, amit benyújtott, hiszen nagyon kemény szavakat használ az ön szövege. Nem tudom, hogy, hogy az Enisa ügyben megállapodottak szellemét nem tudnánk -e esetleg követni, hiszen itt is az összeférhetetlenség az Enisa esetében is már egyszer egy lezárt ügy volt. Azért azt javaslom, hogy nyúljunk ehhez. Ugyanazt a célt tudnánk elérni, talán kicsit összeszedettebb megfogalmazással. A harmonizált ügynökségekre vonatkozóan az Európai Parlament felülvizsgálati jogára vonatkozóan a bevált gyakorlatokat kell követni, hiszen a parlament joggal kéri, hogy ez esetben is például meginterjúolás, meghallgathassa a jelentkezőket. Végezetül javaslata, az ön javaslata az, hogy az igazgató tanácsban a férfiak és a nők egyensúlya megjelenjen, hiszen még csak uniós egynökségről van szó, szóval szerintem ez olyasról, amit mindannyiunknak támogatniunk kell. Köszönöm, hogy az elnök. Az Európai Bizottság képviselteti magát? Úgy látom, igen, parancsoljon önnek a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony, üdvözlök mindenkit, és először is szeretnék önnek köszönetet mondani személyesen, hogy ezt a nagyon fontos jelentést felvetette és foglalkozott ezzel, és sikerült itt nagy részt egyre értésre is jutni. Az önáltal beterjesztett jelentés ebben a formában jó alapot képez a tanácsról folytatott tagyalásokhoz, és erősíti a GNSS-t, és nagyon fontos, hogy itt kiemeljük azt, hogy a, az ügynökség erősítése nagyon fontos szerepet játszik a GNSS rendeletben is, amely majd 2014. január 1-től fog életbe lépni. Így minden olyan módosító, amit javasolt itt elnök asszony, és amely erősíti az ügynökséget, az üdvözlendő. A bizottsági tervezet három dolgot próbál elérni. Először is szeretnénk a GSA-t erősíteni a személyzeti szinten, ahogy mondtam, jövő évtől kezdve már egy új szakasz lép életbe az ügynökség számára, az ENOS által is nagyobb illetékességi kör fog az ügynökségre hárulni. A második bizottsági cél az az volt, hogy az ügynökségen belül elválasszuk az üzemeltetés illetékességi körét, illetve a biztonsági akkreditáció illetékességét, és ugyanennyire fontos volt számunkra az is, hogy, hogy végrehajtsuk a parlament, a tanács és bizottság közötti megállapodást is, amelyel a különböző európai ünösségek jogi alapjai kiegyenlítődnek. Ilyen értelemben teljes mértékben üdvözöljük a javaslataikat. Néhány megfogalmazást esetleg még lehetne finomítani, de még egyszer azt hadd hangsúlyozzam azt, hogy január 1-től a GSA átveszi az ENOS illetékességi körét is, és ez nagy terhelést jelent majd, főként az okkerőmentes működés szempontjából, hiszen felelni kell egy olyan rendszerért, amelytől egyre inkább fog majd függeni a repülésbiztonság, és a Galileo céljától messze vagyunk, de már most a GSA-nak foglalkoznia kell ezzel a céllal, és segítenie kell a munkát itt, és ezért a lehető leghamarabb a GSA munkatársaság számát növelni kell. Végezetül pedig hadd mondjam el, hogy üdvözöljük a javaslatokat, és mindenképpen számíthatnak a támogatásra, és emetőleg sikerül a lehető leghamarabb a tanácsal majd megkezdeni a tagyalásokat erről a témakörről. Bene, grazie alla Commissione, ricordo a tutti. Köszönjük a bizottságnak, és most pedig emlékeztetném a kollégákat arra, hogy a módosítók benyújtásának határideje szeptember 19-e csütörtök dél. Amit Glante úr és Hólasszony mondtak, azt feljegyeztem, és figyelembe is vesszük majd a munkánk során. Remélem azt megértették, hogy ha bizonyos célokat el akarunk érni, például a 31-es módosítóban előírt átláthatóságot, az nem csak az eljárási szabályokra, vonatkozik, hanem az éves eh, munkaprogramra is, illetve eh, a négyes módosító is eh, egy közös megközelítést tartalmaz a számvevőszékkel. De abban igazuk van, hogy ezek az előírások kicsit körülményesek, illetve ezek a megfogalmazások kicsit körülményesek, és megpróbáljuk majd átdolgozni oly módon ezeket a módosítókat, hogy a, az átláthatóság elve is fennmaradjon, illetve az önök észrevételei is bekerüljenek a szövegbe. Azzal egyetértek, hogy teljesen nyilvánvalóvá, egyértelművé kell tennünk ezeket az előírásokat, oly módon, hogy azok ne legyenek túl terhesek. tehát örömmel állok a közös munka elé, már ami a módosítók átdolgozását illeti. Köszönöm mindenkinek a hozzászólást. Ezzel elérkeztünk asszony jelentéséhez. Ő azonban nincs itt. Pródi úr helyettesíti. Itt a fogyasztási cikkek biztonságosságáról van szó. Köszönöm, elnök asszony. A fogyasztói termékek biztonságáról szóló csomag, amelyet idén februárban fogadott el a bizottság, azt a célt tűzte ki, hogy átalakítsuk egy kicsit a jogszabályi kereteket, tisztázni kell a jelenlegi termékbiztonsági jogi kereteket, miközben a piac felügyeletet, illetve a fogyasztóvédelmet meg kell erősíteni. A fő célkitűzés az, hogy csak biztonságos termékek kerülhessenek az európai piacokra. Ennek a célnak az elérése eddig problémákba ütközött, túl bonyolultak voltak a szabályok, illetve a végrehajtás. A bizottság ezt kívánta javítani, remélhetőleg az IMCO bizottságbeli kollégák még javítani fognak e ezen az anyagon. További vélemények várhatók az ECON, az ENVI, az JURI és az INTA szakbizottságokból is. Ami a saját e, kompetenciánkat illeti, azt gondolom, hogy a mi feladatunk az, hogy viszonylag gyors egyszerűsítést érjünk el. Az esetleges administratív teher növekedés mindenképpen költségnövekedést is jelent a vállalkozások számára. A jelentés a csomagolásról a, és egyéb témákról tartalmaz újításokat Vannak olyan termékek, amelyekre konkrét, specifikus jogszabályok eddig nem vonatkoztak, itt kozmetikai termékekre gondolok például, eh, emellett kitér a forgalomba hozókra és a kereskedőkre is eh, a jelentés feladatukká teszi, hogy az információ látható legyen a fogyasztók számára. Ebben a szakbizottságban mi úgy gondoljuk, hogy nekünk eh, egyes konkrét fogyasztóvédelmi kérdésekkel kell foglalkoznunk, e, miközben figyelembe vesszük az európai ipar versenyképességét. A kiszolgáltatott fogyasztók e, definícióját kell e, jobban megvizsgálni. Tehát azok a fogyaszt, azokra a fogyasztókra gondolunk, akik nehezebben jutnak Eh, információhoz. Az IMCO bizottságban elfogadtak egy jelentést, a Sheldemose jelentést, amely külön foglalkozik azokkal a termékekkel, amelyek a gyermekek szemében tűnhetnek vonzónak. Ezekre külön oda kell figyelnünk. Oda kell figyelnünk az alternatív kereskedelmi eh, módszerekre, illetve kereskedelmi eh, lehetőségekre is a, oda kell figyelnünk a versenyképességre, eh, és el kell érnünk a 6-os, 7-es, 8-as, 9-es, 11-es és 16-os módosítókkal az eredet megjelölések eh, megbízhatóságát, ezzel lehető, ezzel világosabbá válik az, hogy milyen termelői láncon ment keresztül a termék, és hogy hogyan került a piacra. Ezzel biztosítjuk azt is, hogy bizonyos minőségi eh, feltételek és előírások teljesüljenek. A viszonosságra is oda kell figyelnünk, az importált és az európai gyártású termékek között ugyanazok a szabályok vonatkozzanak mindkét termékcsoportra globális szinten. El kell kerülnünk az administratív terhek növekedését, mert azok negatív hatással vannak a vállalkozó vállalkozásainkra. érdemes azokat a megoldásokat is figyelembe venni, amelyek révén a biztonsággal kapcsolatos költségek csökkenthetők. Az eredeti szöveget tovább lehet javítani módosítókkal, várom a kollégák segítségét ebben. Köszönjük, Pródi úr! Korhola asszony következik. Thank you very much. Köszönöm. Elnök asszony, tisztelt kollégák! Legutóbb jó magam is dolgoztam három évvel ezelőtt ezen a EPP eh, e elnék eh, előadójaként, eh, amikor a sademőző jelentése a jelenlegi általános termékbiztonsági irányelv átdolgozását vizsgálta, tehát nyilván vannak újra előkerülő elemek. Az Európai Bizottság új javaslat tervezete kiskapukat, hiányosságokat próbál letömni, és olyan elemeket is, amelyeket eredeti saját kezdeményezési jelentésben az Európai Parlament ellenezte. A szövege kapcsolatban két megjegyzésem lenne. a származási ország kötelező megjelölésével kapcsolatban nem először eh, és nem az első alkalommal merül ez a kérdés fel, ez igencsak megosztja a tagállamokat. A fogyasztók szempontjából ideális esetben tényleg jó lenne tudni, hogy honnan származik egy termék. Ugyanakkor nem feltétlenül jelzi ez önmagában azt, hogy biztonságos-e egy termék vagy sem, sőt félrevezető is lehet A vámkódex határozza meg a származási ország jelölését, tehát az utolsó, a feldolgozási láncban az utolsó ország számít származási országnak, miközben az összes összetevő igen könnyen szám, származhat több tucat különböző országból is akár. A gyártók igen gyakran már most is kötező vannak arra, hogy bizonyos kódokkal az ellátási láncon keresztül követhetővé tegyék a, a terméket. A Szemzesi ország további megjelölése szerintem a nyomon követhetőségét egy veszélyes termék esetében nem nagyon javítja. Ezért ez egy címkézési kérdés, nem termékbiztonsági kérdés. második megjegyzésem a gyermekek szemére vonzó termékek definícióját érinti. Erre vonatkozó konkrét és külön egy termékbiztonsági intézkedések bevezetésének a lehetőségét már három évvel ezelőtt is tárgyaltuk, akkor ezt leszavaztuk itt a parlamentben, és hát nem tudom, hogy hogy tudná egy jogszabályalkotó megállapítani, vagy lefektetni jogszabályban, hogy egy gyerek számára mi vonzza. Lehet, lehet ez például egy baba formájú hafürdős flakon, vagy lehet akár, lehet akár egy valamilyen rajzszínfigurával díszített vagy formájú kenyérpirító. Szertágazó problémát jelentene ez, itt a hatos cikkre utalok, hogy mennyire bonyolult ez a kérdés. Szerintem az ilyen termékek biztonságát valóban kívánatos garantálni, de hogyha a gyerek túl fiatal ahhoz, hogy megértse, hogy milyen veszélyeket jelent mondjuk egy kenyérpirító, akkor ez elsősorban a szülő felelőssége, nem a gyártói. Ettől eltekintve jó irányban haladunk, annak érdekében, hogy a jelenlegi jogszabályokból egy egységes egészet gyúrjunk. Köszönöm. Grazie, Köszönöm szépen, Kreuzmann a következik. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen Tója asszonynak ezt az állásralást. A belső piaci szakbizottságban én foglalkozok ezzel a témával, és az a meggyőződés vezet, hogy a túlzott bürokrácia ellentétes eredményre vezet. Csak a gyakorlatias előírások, illetve megfelelő európai piaci felügyelet által lehet a termékeket javítani. Ebben az értelemben szeretnék három javaslatot tenni, illetve három javaslatot szeretnék foglalkozni, amit én problematikusnak tartok. A gyerekek számára vonzó termékek eléggé széles körül a definíció, már lehet, hogy egy színes tárgy is érdekes lett egy kisgyerek számára. És ezért úgy gondolom, hogy a szülőknek is felelőssége van itt. Második sorban az eredet megjelölés a termékeket. A... Sokat vitatkozunk arról, hogy ez jó-e, viszont ez semmit nem mond arról, hogy biztonságos-e a termék. A rendelet célja az általános, sem általános um, termékinformációnak, hanem az, hogy a veszélyekről tájékoztassuk a fogyasztókat. A bizottság jelentésében is vannak már előírások az importőrök, illetve az gyártók számára. Nincsen sajnálatos módon um, hivatalos um, hatástanulmány, és ezért a költségeket mindenképpen a vállalatoknak kell vállalniuk, és főként a KKV-k számára ez rossz, róluk gyakran elfelejtkeznek. Végezetül az információ a vám e, a kapcsolatban ez nem releváns a fogyasztók számára. Lehet, hogy valamit nem így gyártanak, és mégis azt áll rajta, hogy Made in EU, tehát az EU-ban gyártva, a biztonságosságot nem lehet levezetni arról, abból, hogy hol gyártották. A legfontosabb az, hogy hol hajtották végre a nagyobb változtatást a terméken. A fogyasztói szervezetek és a gyártói szervezetek is ebben a pontban egyetértenek. A figyelmeztetések a, azzal kapcsolatban, hogy mikortól lehet használni, hány éves kortól lehet használni adott terméket, ez jó lehet, viszont nincs az rögzítve, hogy melyik figyelmeztetések relevánsak. A bizottság javaslat ezt már jobban kezeli, hat figyelmeztetéssel foglalkoznak ebben a tekintetben. Remélem, hogy sikerül majd ebben a három pontban is eh, megállapodásra jutnunk, és szeretnék még egyszer gratulálni jelentést készülnek a munkájához. Ander Dotter kollega kap szót. Future. Um, I, much like my colleagues, find of course... Köszönöm elnök asszony. A fogyasztói termékbiztonság uh, roppant fontos terület, ezért alapvetően üdvözlöm az Európai Bizottság javaslatát. Nyáron az hírekben hallottam, hogy kevesebb svéd, ember, svéd eh, betegszik eh, meg Európában, mert általában az élelmiszerbiztonság eh, javult Európa szerte, de lehet, hogy ez igazából nem is annyira releváns, mert erre az élelmiszerekre nem terjed ki ennek a javaslatnak a hatája. A bizottság eh, javaslatával kapcsolatban felvetnék pár dolgot először is. Egyetértek teljes mértékben Eh, liberális és néppárti frakcióban ülő kollégáim által feltettekkel a származási ország megjelölésével kapcsolatban. Ez inkább címkézési kérdés, de valószínűleg nem termékbiztonsági kérdés. Ezt azért még meg kell vizsgálnunk. Meglepő, hogy az Európai Bizottság a nyomonkövetés eh, és azonosítás segíthet abban, hogy megtaláljuk a biztonságos termékeket, de a nem biztonságos termékeket nem tudjuk azonosítani ezzel. Lehet, hogy az apró szemantikai kiigazítást jelent csak, de mégis fontos lehet. A használt cikkek vagy termékek árusítása a hatály kiterjesztése ilyen cikkekre is felmerült. Nos, itt rengeteg KKV vagy magánember is a jogszabály hatája alá kerülhet, tehát mindenféle jóváhagyás, engedélyeztetés inkább csak elrettenti, vagy elrettenteni az embereket attól, hogy használtárukkal kereskedjenek. Szerintem a használtáruk kereskedelme olyas valami, amit szerintem európai szinten szabályozni nem célra vezető. Éppen ezért éppen ezért meg kell vizsgálnunk, hogy hogyan tudunk például magánemberek közötti használcik eladás-vásárlás terén valóban okosan eljárni. Köszönöm elnök asszony az Európai Bizottság nevében az eddig elmondottakat. Örülünk annak, hogy itt lehetünk eh, ezen fontos és hasznos vita során. a felvetett témák pontosan azok, amelyeket a munkacsoportban, a tanácsban a tagállamok is eh, felvetettek. Ezeken dolgozunk elsősorban. A jelentések kapcsolatban örülünk eh, annak, hogy Például a kiszolgáltatottabb fogyasztó meghatározása. Nos, ez számunkra is fontos kérdés, mert csak azért is, mert, nem csak azért, mert az Európai Parlament felhívta a figyelmünket erre, a tisztességtelen kereskedelmi eljárások irányelve 2005-ből datálódik, ott kerül megfogalmazásra a kiszolgáltatott fogyasztó fogalma. Azóta egy tanulmányom keretében vizsgáljuk a kérdést, 2011-re várjuk ennek az eredményét, ezt csak információképpen mondom el. Ugyanez igaz a gyerekek számára vonzó termékek ügyében. Ami a származás ország megjelölését illeti, itt a tapasztalatok alapján tettük ezt a javaslatot, például a korai figyelmeztető rendszer, ami a termékekre vonatkozik, és nem csak az élelmiszerek, hanem más területen is Európa valóban vezető szerepet játszik. Az Unióba érkező termékek 10%-a nem tartja tiszteletben az európai normákat, és 10 ezeknek a termékeknek nem rendelkezik származási ország megjelöléssel, 10% nagy. Éppen ezért gondoltuk úgy, hogy sokat javíthatna ez az európai piacon a nyomon követhetőségem. Próbálunk tehát tanulni az eddigi tapasztalatokból. Az eredet megjelölés nem újdonság, például Amerikában is kötelező elvárás, vagy Japán is hozhatnám példaként, tehát nem európai találmány ez. Sőt, az európai gyártóknak is tiszteletben kell tartanunk az ilyen elvárásokat, amikor exportálnak, tehát ezt fontos tudni az összetevők származását illetően más területeken jelentős tapasztalatot szereztünk, ebből kell levonni a megfelelő tapasztalatokat. Az élelmiszerek esetében látjuk, hogy ez mennyire bonyolult. A jelenlegi szabályozás a VAM kódexen alapul. Ez egyébként az egyetlen olyan általános és megbízható rendszer, ami mm, ilyen szemzesi ország megjelölésre mm, egyáltalán használható, ezért Alapvetően csak a végtermékre terjed ki a javaslatunk, ahol a termék utolsó összeszerelése vagy a legnagyobb mértékű beavatkozás történt. Remélem, hogy ezek az elemek segítenek. És végül, de nem utolsó sorban, örülünk annak, hogy ezt fontos ügyként kezelik. Szeretnénk, hogyha a termékbiztonság terén Európa továbbra is vezető szerepet játszanak. Köszönöm. Grazie, kollega Prodi. Io ringrazio per la discussione. E non... Köszönöm ezt a ö, vitát. Nem nagyon tudok semmi véleményt nyilvánítani most, Tolja kollega helyett mindent továbbítani fogok neki, tudni fogja, hogy miről volt itt szó, és mi hangzott el, nyilván figyelembe veszi mindazt, ami elhangzott. Hadd emlékeztessem önöket, hogy a módosítók benyújtásának határideje szerda dél. Utolsó napirendi pontunk, űrmegfigyelést és nyomonkövetést eh, támogató program Amelia Andesdotter következik. Köszönöm, elnök eh, asszony, tisztelt képviselők, nagy megtiszteltetés eh, számomra, hogy beszélhetek erről a témáról. Reméljük, hogy ez a program hozzájárul majd az alkalmazások biztonságához, csak úgy, mint a különböző eszközök űr alkalmazásának biztonságához. Európa vezető szerepet játszik ezen a területen. Gondoljunk csak a Galileóra és a Kopernikusra. Szeretnénk elkerülni, hogy az űrtörmelék megrongálja a műholdjainkat. Mindenki a bizottságtól, a tanácsig, az űrügynökségig, sőt jó magam is egyetért kezdtünk eh, ezzel remélhetőleg a munkadokumentumot mindannyian eh, megkapták. Európa nem rendelkezik eh, egyelőre űrmegfigyelési olyan rendszerrel, amely a az űrtörmeléket azonosítani tudná, már pedig ez veszélyt jelent. 70 milliós finanszírozási javaslatot tett le a bizottság. Az iparképviselői pedig azt mondják, hogy a pénz hiánya miatt elmaradhatnak szenzoros, radaros vagy teleszkópos befektetések, amelyekre szükség van. Nyilván össze kell ezt hasonlítani azzal a költségvetéssel, amely az Egyesült Államok rendelkezésére áll, már pedig ott 200 milliárd euróról beszélünk, ami azért jóval több, mint az a 70 millió euró, amit az Európai Bizottság javasolt. Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság szintén szeretne további erőforrásokat erre a területre összpontosítani, ugyanakkor E, tudjuk, hogy a jelenlegi válságos gazdasági körülmények közepette, valamint az adatbiztonsági e, aggályokra is tekintettel én inkább az Európai Bizottságnak azt az embrionikus e, megközelítését támogatnám, amely egy kísérleti projektet foglalna magában, illetve az emberi erőforrásokra koncentrálna. Már ha a, bizot, a költségvetésről beszélünk, akkor azt is meg kell vizsgálni, honnan jön ez a 70 millió euró, euró, egy új MFF költségvetési sor beiktatása kevéssé tűnik valószínűnek, éppen ezért a már létező MFF programokból kellene átcsoportosítani. A Galileo lehetne az egyik hozzájárulási forrás, a mellékletben említi ezt is eh, az Európai Bizottság, de a belbiztonsági eh, fejezetből is lehetne átcsoportosítani. A Kopernikus eh, szintén kedvezményezetje ennek a programnak, ugyanakkor a bizottság, a tanácsnál kell megvizsgálni, hogy ők beleegy egyeznének e egy ilyen átcsoportosításban, tehát meg kellene vizsgálni az összes forrás lehetőséget, és egyáltalán feltárni, hogy milyen módon lehet ezeket a hozzájárulásokat biztosítani és garantálni együtt kell működnünk ebben a kérdésben a Költségvetési Bizottsággal, és azon belül is Carvalho asszonyjal, aki az illetékese ennek a témának, az SST témának, az űrmegfigyelési témának. Oda kell figyelnünk a tagállamokban kialakuló álláspontokra is. Nézzük meg, hogy milyen eszközöket lehet felhasználni a francia Gravas radar, vagy a német Tiva rendszer jön szóba, e, illetve olyan radarrendszerek e, bevonása a megfigyelésbe, amelyek később kerülnek kialakításra, e, hogyha ezek a rendszerek megfelelnek majd az Európai Bizottság kiválasztási céljainak. Nem akarunk ugyanis eleve lemondani semmilyen eszközről, semmilyen lehetőségről, sőt, kifejezetten figyelembe kell vennünk ezeket a lehetőségeket már most is. Ami az űrmegfigyelés és nyomokvetési programot illeti, remélhetőleg meg tudjuk beszélni azt is, hogy a törzs szövegben milyen anyagot, milyen további, eh, milyen további szövegrészeket lehet eh, beilleszteni. Eh, én például a nyers adatokra vonatkozóan tennék olyan javaslatot, amely közelebb hozná az amerikai megközelítéshez. Az amerikaiak elég bátrak ebben a témában, azt gondolom, hogy mi is megengedhetjük ezt magunknak. Emellett arra hívnám fel a kollégákat, hogy nézzük meg, milyen lesz a struktúrája az SST programnak, oda kell figyelnünk a biztonsági, az adatvédelmi kérdésekre. Hogyan tudja a bizottság összeegyeztetni azt, hogy egyrészt megosztjuk az adatokat, másrészt nem osztunk meg olyan adatokat, amelyek érzékenynek számítanak. Figyeljünk oda az SST együttműködési lehetőségeri harmadik fele, felekkel, Eh, itt eh, nemzetközi testületekre, akár magánszereplőkre is eh, gondolok, például az űradat egyesületre, amely összefogja azokat a szervezeteket, amelyek saját műholdjaik révén ilyen adatokat kezelnek, és akiknél ilyen adat keletkezik. Várom a kollégák észrevételeit, illetve a bizottság észrevételeit is. Prodi úrnak adom meg a szót, mondja az elnök. Köszönöm ezt a felvezetést, és hadd mondjam el, hogy egyetértek a szöveggel, főleg azért, mert úgy gondolom, hogy az űr egy nagyon komoly erőforrásnak számít, és magam is látom a kockázatokat nevezetesen azt, hogy egyes szolgáltatások biztosítására való képességünk veszélybe kerülhet. Azért, mert műholdjainkat kiüthetik az űrtörmelékek, ütközések következhetnek be az űrben. Azt gondolom, hogy ez egy elég sürgős probléma, amivel mindenképpen foglalkoznunk kell, konkrétan azért, mert exponenciálisan romlik a helyzet. Minden egyes ütközéskor keletkeznek további törmelékek száz számra, ezer számra, amelyek aztán további veszélyt jelentenek, és így exponenciálisan növekszik a további ütközéseknek a veszélye. Ezzel a veszéllyel nekünk foglalkoznunk kell a nyomon követés ebből a szempontból rendkívül fontos, meg kell határoznunk ezeknek a törmelékeknek a helyét, és ki kell számolnunk annak a valószínűségét, hogy milyen, milyen valószínűséggel következik be egy ütközés. Mint ahogy egy korábbi vitánál is, vita során is mondtam, mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a radar és az optikai, tehát teleszkópos nyomonkövetést ötvözzük olyan formában, hogy a legjobb adatok keletkezzenek ebből a közös felhasználásból, és minden ilyen tárgyat, törmeléket feltérképezzünk, kiszámoljuk az ütközések valószínűségét. Vannak ugyanis olyan műholdjaink, amelyek irányíthatóak, és így elkerülhetőek az ütközések. Ezt egyébként már számos alkalommal a gyakorlatban is alkalmazták ezt a kitérő manővert, például az űrállomás esetében. Tehát meg kell határozni az űrtörmelék helyét, aktív erőfeszítésekre van szükség, proaktív erőfeszítésre. És ezzel elkerülhetjük, illetve adott esetben felkészülhetünk arra, hogy hogyan lehet a, ezeket a törmelékeket eltüntetni az útból, mert az, az lenne az igazi megoldás. Ok, Amelia Anders Dott. Köszönöm, kedves kollégák, köszönöm Amelia Anders Dottirnak a felvezetést. A előttünk fekvő munka dokumentumban fekvő véleményét osztom. Kiváló, átfogó munkát végzett Amelia, mint mindig, és jó volt el együttműködni. Egy dologra szeretnék mindösszesen utalni itt. Sok példát hozhatnánk arra, hogy mennyire sürgős kérdés ez, és annak bizonyítás erre, hogy valamit tenni kell. De Korábban már említésre került, hogy az egyes tagállamok egyedül nem tudják megtenni azt, amire az európai szintű összefogás és globális összefogás megoldást jelenthet. Éppen ezért az együttműködés megfelelő formáját kell megtalálnunk. parlamentben azt kell vizsgálnunk, hogy milyen döntéshozatali eh, formákat eh, találhatunk erre, illetve a, a, a titoktartás, a finanszírozás kérdését kell alapvetően körbejárnunk. Pontosan eh, erre szerettem volna egy kicsit mélyebben utalni. De hát összességében Amelia Anders Dotter a legfontosabb dolgokra mind-mind kitért munka dokumentumában. Kiváló munkát végzett. Rübig úr következik. Ja, tanké. Köszönöm szépen, csatlakoznék azokhoz, akik köszönetet mondtak Anders Dotter kolléganőhöz. Ez első jelentés, amit kaptunk tőle, és azon kollégámat képviselem, aki nem tud itt lenni, itt lenni, de szerintem ez a jelentés nagyon fontos az ipar szempontjából, de még fontosabb ez a jövőben mutató iparágak szempontjából. Teljesen új üzleti lehetőségek nyílnak itt meg, főként a kommunikáció területén. Láthatjuk azt, hogy az adatok mennyire fontossá válnak, nagyon fontos ez a pozitív gazdasági fejlődés szempontjából, és ezért eh, az különböző objektumok nyomonkövetése rendkívül fontos, hiszen itt óriási károk keletkezhetnek, és itt nem arról van szó, hogy mindenki önkéntesen együttműködik, hanem tudjuk, hogy vannak olyan manőverek az űrben, amelyek balesethez vezethetnek, illetve ezáltal a már meglévő struktúrák rosszabb működését eredményezhetik. Itt az Európai Uniónak áttekintést kell adnia, és időben kell tudnia reagálnia. Ezek a struktúrák még nem állnak rendelkezésre megfelelő mértékben, és ezért az együttműködés, illetve a nemzetközi együttműködés rendkívül fontos. Láthatjuk, hogy a Galileo és a Copernicus programok ugyancsak kiemelt eh, kezdeményezések az űrterületén, területén, és eh, ezen az úton kell tovább járnunk, és láthatjuk, hogy eh, a jövőben a megfelelő válaszokat kell megtalálnunk főként a telekommunikáció területén, hisz szerint még nagyon sok fejlődési lehetőség van a navigáció területén is, vagy akár az adatok biztonságosságának területén is új erőfeszítésekre van szükség, főként annak tekintetében, ami az elmúlt hónapokban tapasztalható volt az e-kormányzás területén, és ezért a biztonságosság kérdése nagyon fontos, definiálni kell azt, hogy milyen pontokon történik meg az adatok cseréje, és várom a további vitákat, és remélem, hogy ez egy olyan terület lesz, amely a jövőnk szempontjából valóban jelentős lesz. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, jó kollega következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azzal kezdeném, hogy Anders Dotter kollégának köszönetet mondanak kitűnő jelentését. a legfontosabb témákat felsorolta, véleményem szerint. Költségvetési jelentés készítők, és tudom, hogy itt mindenképpen megoldást kell majd találnunk. A Kopernikus Leo kapcsán is foglalkoztam a költségvetéssel, és mindenképpen várom, hogy mit történik majd az ITRE jelentéstevők, árnyék jelentéstevők kapcsán, hogyan tudjuk megtalálni a lehető legjobb megoldást arra, hogy kikerüljünk ezen nehéz körülmények közül, és sikerüljön jó kezdetet biztosítanunk. Nem túl sok itt az, amit ki lehet tudunk az usa képest, ahogy ezt Amelia is megmutatta. De mindenképpen fontos az, hogy jól kezdjünk. Várom az együttműködést, és azt, hogy megtaláljuk a lehető legjobb megoldást. Köszönöm szépen! Köszönöm az Európai Bizottság képviselőinek adom meg a szót. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm uh, Anders Dotter asszonynak, kiváló munka dokumentumot tett le elénk. Ha megengedik, akkor hangsúlyoznék egy pár dolgot, illetve tisztáznék egy pár felvetést az Európai Bizottság javaslatában. Önök is nyilván érzik, látják, hogy a Galileo Copernicus programokkal kapcsolatban nem pénzt kérünk, nem. Egy programot szeretnénk létrehozni, annak érdekében segítsük a tagállamokat, annak érdekében, hogy ilyen SST rendszert működtethessenek, bevezethessenek. Erre ezt fontos szem előtt tartani. hiszen fontos, hogy ne az Európai Bizottság mondja azt, hogy így csinálják, hanem azt mondjuk, hogy ha így vagy így csinálnak dolgokat, ilyen vagy olyan dolgokat, akkor arra lesz finanszírozás. Tehát tulajdonképpen ez volt a motivációja ennek a javaslatnak a költségvetéssel kapcsolatban. Igen, korlátozott költségvetésű mm, javaslata van dolgunk, és köszönöm, hogy utaltak arra, hogy támogatják ezt a javaslatot. Egy embryonikus megközelítésről beszélt Andrész Dotter asszony, ez egy tényleg jó leírás a dolgoknak. Itt egy lépésenként, apró lépésenként szeretnénk eljárni, hogy meglegyen az együttműködés a rendszer létrehozására, hiszen Enélkül ez soha nem fog működni. Ez a viszonylag korlátozott, viszonylag kevés pénz óriási hatással lehet közvetett módon. Végezetül az előadó javaslatával egyetértünk az adatok hozzáférhetőségével kapcsolatban. Igen, az amerikai példa nagyon jó követendő példa amennyiben már rendelkezésre állnak ezek az adatok. Köszönöm szépen! Béni, Amelie Andersdotter. Köszönjük, és szárásképpen Amelie, Amelia Andersdotternek adom meg a szót. Köszönöm én is minden kollégának, akik nagyon érdekes és fontos hozzászólásokkal segítették a munkámat. Külön köszönöm az Európai Bizottság válaszát. Emlékeztetném a kollégákat hogy a hónap végén küldöm el a jelentés tervezetet fordításra, és november 14-én fogunk érdemben tegyen erről a jelentésről. Természetesen közben felveszünk az árnyék előadókkal, és Kárvályó asszony a Költségvetési Szakbizottságban a kapcsolatot, hogy írásban is megkapjuk az önök javaslatait. Köszönöm szépen. Én, én. Ricordo che la, la discussione... Köszönöm. Emlékeztetném önöket arra, hogy ezt a megbeszélést október 14-én folytatjuk. A bizottságunk következő ülése pedig szeptember 18-án lesz egész nap, 9-től 12.30-ig, és aztán 3-tól 6.30-ig. Köszönöm a munkájukat, köszönöm, hogy itt voltak. Szép estét!